Kära ledamöter, gäster och deltagare. Kedves, tisztelt képviselők, vendégek, résztvevők, nagyon örülök annak, hogy ma itt délután ezt a közös ülést meg tudjuk tartani, tehát a LIBE és a FEM, tehát az Állampolgári Jogok és a Nő Jogi Bizottság közös rendezvényére kerül sor. Ha megnézzük, hogy mi a ma délutáni ülésünk témája, emberkereskedelemről lesz szó, arról, hogyan lehet fellépni az emberkereskedelem eszemben, hogy lehet megelőzni, erről fogunk szólni, és arról is hallhatnak majd, hogy hogy néz ki a jövő, hogy alakíthatjuk a jövőt. Nagyon érdekes délutánunk lesz, úgy gondolom a program alapján de nagyon is zsúfolt programunk lesz ma délután. Igen, sok napi rendi ponttal. Mert előadásokat hallhatunk majd nagyon sok vendég előadótól, szakértőtől, mert ezek az emberek olyan szakértők, olyan specialisták, akiknek nagyon sok tapasztalatuk van ezen a területen, és nyilván le tudják mondani, hogy hogyan lehet legjobban fellépni az emberkereskedelemmel szemben. Ha megengedik, bevezetésképpen három pontot említenék. Először is szerettem volna elmagyarázni, hogy hogy is fogunk eljárni. Mikor is indulunk ki a mai ülésünkön? Nos, abból a javaslatból, abból a szövegből, amelyet a bizottság március 29-én idén terjesztett be. Ez egy irányelv tervezet, amelynek célja az emberkereskedelem megelőzése és az azzal szembeni küzdelem. Ez egy KOM dokumentum 95-ös számú idei évtől való tehát. Miután az emberkereskedelem áldozatai a legtöbb esetben nők és lányok, ezért ez a téma természetesen két szakbizottság hatáskörébe tartozik, a LIBE, illetve a FEM szakbizottság hatáskörébe. Éppen ezért dolgozunk együtt ezen a bizottsági javaslaton, a két bizottság tehát szorosan együttműködve működik együtt, az eljárási szabályzat 51-es cikkelje értelmében működünk tehát együtt. Éppen ezért a mai szemináriumot is közösen rendezzük meg. És a FEM bizottság elnökeként én fogok elnökölni, és Gönc Kinga asszony, aki alelnöke a LIBE bizottságnak, ő fogja majd a második részt elnökölni. Ezen eljárás alapján két jelentéstevőnk is van, Anna Hét, a szociáldemokraták részéről, az S, plusz D frakció részéről, aki a Libe Bizottságot képviseli, és Bauer Edith asszony a néppárt színeiben, aki a Nőjogi Bizottságot képviseli. A két jelentéstevőnk a meg fogják osztani majd a szervezési teendőket. Ruiz úr, a spanyol elnökség képviselete, Martina Garcia Alejandra asszonyal képviselteti magát. A bizottságot Jakob Boratinski úr fogja képviselni. Ő az osztályvezetője annak az osztálynak, amely a bizottságon belül a szervezet bűnözéssel foglalkozik. Reinhard Pribek urat helyettesíti ma. Lidier asszony. Az Európa Tanácson belül az emberi jogi, emberkereskedemmel foglalkozó albizottság részről fogja Karolina Lászlán Diaz asszonyt helyettesíteni. Aztán minden előadót arra szeretnék kérni, hogy nagyon is szigorúan tartsa be a rendelkezésre álló időt. Azután vitát fogunk majd nyitni, lesz egy vita. Minden vitában hozzászólónak maximum kettő perce van. A képviselők előnt élveznek a vendégekkel szemben, de igyekszünk mindenkinek megadni a szót. Zárásképpen még egyszer mindenkit nagy szeretettel üdvözlök ezen a szemináriumon, most pedig megadom a Libe Bizottság tagjának a szót. a Hét asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kollégáim, Bauer asszony és én szeretettel üdvözöljük Önöket ezen a rendezvényen, ezen a délutáni rendezvényen, Reméljük, hogy nagyon sok érdekes gondolat és eszmecserére kerülhet sor. Reméljük, hogy közösen eh, elgondolkozhatunk azon, hogy hogyan tudunk fellépni az emberkereskedelemmel Európában és a világban. 2010-ben még mindig vannak Európában rabszolgasorban tartott emberek, akiket eladnak és megvásárolnak annak, annak ellenére, hogy azért igen sok éve már annak, hogy betiltották a rabszolgaságot, a kényszermunka, a prostitúció, ö, aztán a koldulásra kényszerített emberek száma igen nagy. Az emberkereskedelem az egyik legsúlyosabb bűncselekmény a világon, mégis ez a bűncselekményforma szinte burjánzik. Súlyosan sértik ezzel az emberi jogokat az Európai Unióban, mindent megteszünk, hogy annak érdekében, hogy megóvjuk, megőrizzük az emberek jogait. Tudjuk, hogy a szegénység és a szociális kirekesztettség a legsúlyosabb problémákhoz tartozik, és alapját képezi az emberkereskedelemnek. A szexuális szolgáltatások iránti igény, az olcsó munkaerő iránti igény megőrisíti ezt, vagy felőrisíti, súlyosbítja ezt a problémát. Ez azt jelenti, hogy holisztikus megközelítést kell választani, amely segítségével ez a probléma megoldható, nem csak büntetőjogi, hanem bevándorlásügyi, szociális politikai kérdéseket is kezelnünk kell. Nagyon fontos, hogy minden tagállam közösen járjon el, amennyiben jogszabályait harmonizálja ezen a területen. Nagyon fontos az áldozatok védelmét megerősíteni, közösen kell egymástól tanulni annak érdekében, hogy megerősítsük a megelőzést. Örülök annak, hogy ma több különböző tapasztalatokat gyűjthetünk össze különböző érintett szereplőktől, szervezetektől. Tehát szeretnénk közösen megtudni, hogy hogyan kell legjobban fellépni az emberkereskedelem ellen. Üdvözöljük Önöket, üdvözlöm én is Önöket részemről. Mm, most pedig, most pedig szeretnénk egy Maria Korica példasszony vendégeit szeretnénk üdvözölni, egy csoportot. Jó, akkor ezzel Jakob úrnak adom meg a szót a bizottság nevében, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek az Európai Bizottságot képviselhetem ezen az ülésen, ülésen és folyamatos támogatást kaptunk az Európai Parlamenttől, amit nagyra értékelünk. Az emberkereskedelem elleni harcban, az új és korszerű jogszabályalkotásban, mind a Lisszaboni szerződés elfogadása előtt, tehát az előző törvényhozási ciklusban, mind pedig a szerződés elfogadása után. Morális támogatást kaptunk, illetve kézzelfogható támogatást és a néppárttól, az Európai Parlamenttől elnézést, hiszen az Európai Parlament ugye most már most már társjogalkotó ezen a területen. A jogszabályalkotásra fogok koncentrálni, még akkor is, hogyha vannak természetesen más területek, eh, amelyben az együttműködés megvalósul. Ahogy önök is tudják, az Európai Bizottság javasolt eh, márciusban egy irányelvet, tehát egy irányelv javaslatot nyújtott be. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy, hogy ez egy történelmi jelentőségű javaslat, hiszen a gyermekek szexuális kizsákmányolása eh, elleni javaslattal együtt eh, eh, nyújtotta be az Európai Bizottság, és ez a kettő javaslat, ez a két javaslat volt az első példája a büntetőjogi területen az fellépésnek. Malmström asszony és nagyon fontos prioritásnak tartja azt, hogy ez a javaslat minél hamarabb elkészüljön, fontosnak tartotta, hogy hamar elkészüljön, egy hónap alatt el is készült. Ez a jogszabályalkotás a tavalyi javaslaton alapul, ezzel egy időben persze figyelembe vettük a vitákat, és azt is, hogy milyen megbeszélésekre, vitákra és eredményekre került sor a tanácsban. Nyilván a szöveg liszabonizált, egy átfogó megközelítést követ az áldozatok védelmét, az elkövetők elleni vádemelést, és az Európai Büntetőjog is ugye elvárja az áldozatok védelmét, illetve a megelőzést is magában foglalja. Nagyon hálásak vagyunk a spanyol elnökségnek, hiszen nagyon hatékonyan kezelték a kérdést, és elnököltek a tanácsi vitákban. Ennek következtében egy közös megközelítés valósul, amely, valósul meg, amelyet a tanács elfogadott tavaly, illetve múlt héten pénteken, és ez az Európai Parlamenti szövegellenőrzést előzte meg, most következik az Európai Parlament feladata, amelyben ugye megvizsgálja és elemzi a szöveget különböző álláspontok merülnek itt föl, amelyeket mind figyelembe kell venni természetesen. Az Európai Bizottság végül is elégedett a szöveggel, tudjuk, hogy érdemben nem változtatták meg a javaslatainkat, és a tanácsi viták sem hoztak érdemi változást a szövegben. Azt reméljük, hogy az európai parlamenti vita még azért javítja majd a szöveget. Azok a kérdések, amelyeket mi felvetettünk a viták során, ezek közül hármat szeretnék említeni. Az egyik a területen kívüli igazságszolgáltatás, e, hiszen e, tudjuk ugye, hogy az emberkereskedelemnek vannak speciális e, jellemzői, az el követők lehetnek olyanok, akik lakosok az Európai Unióban, de a bűncselekményre akár sor kerülhet az Európai Unión kívül is. És ez egy fontos elem, amelyet vissza kell tükrözni a jogszabályalkotásban. Ez nem egy eh, drog doktrinális vagy ortodox megközelítés, ezt nem azért vezettük be, mert az Európai Unió bizonyos dogmákat akar követni, sokkal inkább a hatékony vádemelés és a hatékony bűnöldözés és jogalk- jogérvényesítés miatt. A második dolog az a, a az ingyenes jogi tanácsadás, ami nagyon fontos lehet ha az áldozatok számokra, számára. A harmadik pedig lehet, hogy úgy tűnik, mint hogyha egy bürokratikus dolog lenne, de mégis el kell mondanom azt, hogy az adat, adatgyűjtés, az adat adatok cseréje, összegyűjtése nagyon fontos terület. Ez nem csak egy bürokratikus részlet, hanem tényleg elengedhetetlen eleme a javaslatnak. Javítanunk kell az adatátadást, az adatbejelentést a tagállamok részéről. Persze emellett nem szabad túl nagy terhet róni a tagállamokra sem. Biztosítanunk kell, hogy az irányelv hatékony választ nyújt a kérdésekre ezen a területen is. Az Európai Bizottság nagyon is elégedett a javaslattal és reméljük, hogy a két jogszabályalkotó ág hamarosan megegyezik a kérdésben. Azt hiszem, hogy mivel nagyon sok hozzászólónk lesz, jobb lesz, hogyha most ennyiben hagyom. Később eh, majd még visszatérek a részletekre. Még egyszer szeretném megköszönni a parlament támogatását ebben a folyamatban. Elnök, köszönöm szépen. Nos, akkor haladunk is tovább. A spanyol elnökség nevében García Arandának adom meg a szót, tessék. Hola, buenas tardes. Primero quería si me... Jó napot kívánok! Ha megengednék, akkor, helyet, akkor helyesbíteném, mert nem López Aguilar úr nevében jöttem. Szeretnék köszönetet mondani Bauer Editnek és eh, Anna Hednek, hogy megrendezték ezt a mai szemináriumot, és hogy meghívtak rá. Cecilia Malmströmnek is hálával tartozom, hiszen örülök annak, hogy éppen a spanyol elnökség alatt nyújtotta be javaslatát. A delegációk támogatását is megköszönöm, illetve a tanács munkáját is, hiszen hiszen a tanács mindent megtett azért, hogy ez a javaslat eh, előre haladjon, és azt gondolom, hogy a luxemburgi igazságügyi tanács is komoly előrelépést jelentett. Még, még mindig a 2002-es keret határozat érvényes az ilyen típusú bűncselekményekre. 2009-ben a bizottság benyújtott egy javaslatot, ami a megelőzésen, az üldözésen, illetve a büntetésen alapul ez. Spanyolul a 3P nevet viseli. Az is cél volt, hogy harmonizáljuk a tagállamok ezzel kapcsolatos eljárásmódját, illetve, hogy próbáljuk harmonizálni a büntetéseket. Eddig ugyanis eléggé kaotikus volt a helyzet, tehát közelíteni kellett, vagy meg kellett alapozni a jogi keretet. Korábban a kerethatározat nem megfelelő határozatokat hozott, tehát gyakorlatilag csak elrettentő jellege volt. A bizottság irányelv tervezetének célja az volt, hogy az áldozatok jogait jobban védje, segítséget, asszisztenciát nyújtna, nyújtana nekik, pszichés, pszichológiai segítségnyújtást, illetve egyfajta oktatást is biztosít a kiskorú áldozatoknak, avagy az áldozatok kiskorú gyermekeinek. A bűnügyi eljárás, illetve a nyomozás során is segítségnyújtásról van szó, különösen akkor, hogyha kiskorúak az áldozatok. Ezen utóbbi említett intézkedésekben szerepel a felelősség kérdése is, ami azt jelenti, hogy az áldozatok nem felelősek, nem, tehet, nem tehetőek felelőssé hogyha emberkereskedelem áldozatai. Az a tény, hogy a megelőzés szerepel ebben a csomagban, mindenképpen újdonság. Különböző szolgáltatásokat tesz, tesz, tenne lehetővé ez az intézkedés az áldozatok számára. melyeket akkor ajánlanak fel valakinek, hogyha tudjuk, hogy ez az illető áld, emberkereskedelem áldozata volt. És a programba tartozik még a különböző segélyszolgálatok, rendőrség és egyéb hatóságok dolgozóinak képzése. A javaslatban újdonságnak támít az is, hogy új definíciókat, meghatározásokat alkalmaz például az emberkereskedelemről, aztán az e- aztán az Európai Unión kívüli országok területén a joggyakorlat definíciója. Jelenleg az a helyzet, hogy hogyha valaki a tagállamokon kívül követel ilyen típusú bűncselekményt, akkor a harmadik ország joggyakorlata érvényesre. Aztán a lehallgatásokkal kapcsolatban is újdonságok vannak a csomagban, avagy a különböző banki számlák, folyószámlák nyomon követése gyanúsítottak esetében. A spanyol elnökségnek sikerült a ö, elnökség alatt nagyon komolyan előrelépnie, aztán ezt majd az elnökség végén átadjuk a belga elnökségnek, akik reméljük, hogy sikeresen tovább viszik ezt a folyamatot. Köszönöm, szépen. Köszönöm szépen. Charlotte Jansen azt kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Mindenkit üdvözlök, ha megengedik, szeretnék köszönetet mondani a LIBE és a FEM bizottságnak. Köszönöm Bauer és Head asszonyoknak a jelentésüket. Ez a szeminárium lehetővé teszi, hogy elmondjuk, hogy a belga elnökség milyen célokat tűzött zászlajára. Nagyon fontos eleme programunknak ez a téma, és örülünk annak, hogy támogathatjuk az irányelv tervezetet, és múlt héten kifejtettük, hogy első számú prioritásunk az lesz, hogy elindítsuk a párbeszédet az Európai Parlamenttel ebben a témában. Egy konstruktív és nyitott párbeszédet szeretnénk folytatni. Szeretnénk persze azt is elérni, hogy sikeres legyen ez a tevékenységünk. Reméljük, hogy a két intézmény között megállapodásra juthatunk annak érdekében, hogy az emberkereskedelemmel szembeni küzdelem jogi kereteit felállítsuk. A 90-es évek óta aktívan dolgozik Belgium ezen bűncselekmény fajta elleni küzdelemben. Nagyon is ambiciózus és protektív, tehát védő, protekcionista jogszabályokat hoztunk létre. Egy multidisziplinális megközelítést hoztunk létre, mert magában foglalja a prevenciót, a védelmet és a különböző büntető szankcionáló intézkedéseket azt akartok elérni, hogy a különböző érintett szereplők rendszeresen tudnak találkozni, egy fórumot hoztunk létre. Az úgynevezett Anti-Trafficking Day értelmében a belga elnökség október 18-19-én szemináriumot fog szervezni, és a kérdés aktuális témákat fog körülölelni, ha úgy tetszik. A stokami programról fogunk szólni, illetve az Action Oriented Paperről, amelyet 2009-ben fogadtunk el, a konferencia célja ugyanakkor az is, hogy megadjuk a szót a különböző helyszínen dolgozó szervezeteknek és szereplőknek. Nagyon fontos, hogy szóljunk arról, hogy milyen jövőbeli kívásokkal kell szembenéznünk. Az első napján a konferenciának alapvetően a rendőrségi együttműködésről lesz szó, belső, illetve külső szempontok, kerülnek előtérbe, a második napot pedig a, annak a kérésnek szenteljük, amely az áldozatok védelmével és a prevencióval kapcsolatos. Több témát fogunk bevezetni a második napon, többek között a közös szabványok, a közös normák kidolgozása az áldozatvédelemben, aztán ki kell emelni majd a kiskorú áldozatok védelmét. Ami a megelőzést illeti, a legfőbb hangsúlyt az értékelés eredményére fogjuk tenni, tehát a különböző figyelemfelkeltő, tájékoztató, ismeret, ismeretterjesztő kampányok eredményeiről fogunk szólni, illetve szólunk majd a magánszektorral közösen kialakított partnerségi kapcsolatról. Remélem, hogy az elkövetkező fél évben meg tudjuk erősíteni ennek a küzdelemnek a jogi kereteit, az emberkereskedelemmel szembeni küzdelem jogi kereteit, remélem, hogy közösen nagyon jó eredményeket érünk el. Köszönöm szépen. Okay. Uh, then we... Jó, rendben. Svédül folytatom, hiszen beszélhetek svédül, és akkor most rátérünk a következő vendégekre, mégpedig az Europol, az Eurojust és a Frontex vendégeire eh, térünk rá, és kérem önöket, hogy fáradjanak előre. Kedves kollégák, akkor folytatjuk az ülésünket. Először is az Europol képviseletében Steve Harvey-nak adom meg a szót. Sorry, I've got the small chair. I'm trying to adjust it. Um, Örülök, hogy ilyen nagyon kellemes, kényelmes, informális környezetben találom magam, nem erre számítottam. Úgy érzem, hogy barátok, kollégák közt vagyok, tehát itthon érzem magam. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg, hogy meghívták az Európolt erre a rendezvényre. Örülök, hogy itt lehetek ezen a rendezvényen, ezen az eseményen. Nem tudom, hogy miért én kaptam azt a szerencsés díjat, hogy én szóltok elsőként, nem tudom, hogy milyen sorsoláson vettem részt, no, de hát minden esetre itt vagyok. Az Europol egy olyan szervezet, amely nem annyira jogalkotással foglalkozik, mi támogatjuk a tagállamokat, ebben a tekintetben persze minket kötnek a tagállamok jogszabályai, nemzeti jogszabályai, valamint azok a határozatok és jogi eszközök, amelyeket európai szinten hoztak. Alapvetően mi egy rendőri erőként vagyunk ismeretesek, nagyon fontos tehát a megelőzés, a bűnüldözés, illetve a hírszerzés, ha úgy tetszik. Mi, mint alapvetően bűnüldöző szerv, néhány azt mondják, hogy emberkereskedelemben nagyon örülünk az új kezdeményezéseknek, amelyek elősegítik ezt a küzdelmet, és javítják az emberkereskedelem elleni küzdelmet. De miről is szeretnék szólni? Néhány hagyományosabb elemről. Az emberkereskedelem elleni küzdelem hagyományos elemeiről szeretnék szólni, és ez hagyományos rendőri feladatokról van szó. Itt nincsenek új kezdeményezések, amelyek... Tehát ha valaki csak akkor lehet megbüntetni, ha az elkapjuk. Tehát le kell tartóztatni ezeket az emberkereskedőket, embercsempészeket. Le kell tartóztatni, bíróság elé kell állítani, mielőtt még bármilyen lehetőségünk nyílna arra, hogy úgymond megbüntessük az elkövetőt. Ha a kereskedő, emberkereskedőt, embercsempészt nem tudjuk letartóztatni, akkor nem fogjuk tudni csökkenteni ennek a bűnöldözésnek a kereteit, hiszen alig kezelhető már ez a bűncselekményfajta. Csökkentenünk kell minden áron. Ha úgy tetszik, ellenséges környezetet kell létrehoznunk, amelyben az embercsempészek dolgoznak. Ezek profi bűnözők az embercsempészek, emberkereskedők. Ők felmérik a kockázatokat, ha a kockázat túl nagy, akkor a hadműveletüket úgymond máshová teszik át. Nem hiszem, hogy eléggé elrettentő, eléggé ellenséges az a környezet, amelyben ügyködnek az emberkereskedők. Mert az emberkereskedők, az embercsempészek az egész EU területén tevékenykednek, annélkül, hogy túlságosan nagy nehézségbe ütközne a tevékenységük. A tagállamok erőfeszítései azonban sokat javultak azon a téren, hogy hogyan lehet fellépni velük szemben az elmúlt évtizedben. Nagyon sokat javult a küzdelem módszertan, ha úgy tetszik. A azt hiszem, hogy azt látjuk, hogy sokkal több a nemzeti reakció, tehát nagyon sok nemzeti szintű vizsgálatot hajtottak végre. Azt látjuk, hogy nagyon sok lépés történt a nemzetközi szintű vizsgálatok, nyomozások, határokon átnyúló együttműködés irányában, de mindez csak akkor valósítható meg, ha tudják, hogy a nyomozás helyi szinten kell kidolgozni illetve a helyi vagy regionális szintű vizsgálatot úgymond magasabb szintre kell emelni, csak így tudunk együttműködni, és ez nem mindig annyira nyilvánvaló az első napon. Az első napon, vagy az első héten, a bűncselekményt követő első héten, vagy első napon szeretnénk látni, hogy milyen információkat gyűjtöttek össze az emberkereskedő hálózatokról, Szeretnénk minél több információt begyűjteni az úgymond hírszerző szolgáltatásainkon keresztül, vagy szolgáltatókon keresztül, és szeretnénk, ha ezeket a nemzeti szinten összegyűjtött információkat Interpolhoz, Eurojusthoz, Europolhoz, a Frontexhez juthatnák el. Itt a határokon átnyúló bűncselekményeket határokon átnyúló szinten kellene kivizsgálni, így lehetne hatékonyabban fellépni a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Ha hatékonyabban szeretnénk e, elítélni e, az elkövetőket, hát egyre több, minél több elkövetőt kellene letartóztatnunk. És hogy is tesszük ezt? Bármilyen információ, amely arra vonatkozik, olyan emberekre vonatkozik, akik emberkereskedelemben e, érintettek, nagyon jó lenne, hogy ezeket az információkat a már említett intézményekhez eljutatnák, és így lehetne úgymond happy end-el ezárni ezt a folyamatot. Nos, úgy tűnik, hogy az emberek nem tudják helyi szinten, hogy mi történik. Tehát a bűnüldöző szervek, a bűnüldözők, a rendőrök nem tudják, hogy mi létezünk. Fel kellene jobban hívni a figyelmet magunkra. Nagyon sokan azt sem tudják, hogy léteznek ezek az európai intézmények, mint az Európol vagy az Eurojust. Tehát a bűnüldöző rendőrtiszt áll a frontvonalon, és ő sokkal hatékonyabban tudna dolgozni, ha tudnának róla, hogy rajta kívül még más intézmények is vannak. Vannak speciális nyomozási technikák, módszerek, amiket alkalmazni lehetne. Az emberkereskedelem valami rejtélyes, rejtelmes bűncselekménynek tűnt, de ez egy nagyon összetett bűncselekményfajta és igazából az emberkereskedelem elkövetőit ugyanúgy kellene tudnunk üldözni, illetve ugyanúgy lehetne őket leleplezni, ugyanolyan eszközökkel, mint a drogkereskedőket. Tehát úgymond titkos ügynököket lehetne bevetni. Olyan technikákat kellene alkalmazni, amelyekkel egyéb más bűncselekményeket szoktunk nyomon követni. De érdekes módon rendszeresen az emberkereskedelem terén nem használják ezeket a klasszikus bűnüldöző eszközöket. Nem tudom, hogy miért. Igazából nem tudom, hogy miért nem ugyanolyan fontos, vagy miért nem élvez ugyanakkora, vagy miért nem szeretnek ugyanakkora figyelmet az emberkereskedelemnek, mint például a drogkereskedelemnek. Nem tudom, hogy hogy lehetne elérni azt, hogy az embereket jobban érdekelje az emberkereskedelem, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek neki az érdekes hatóságok. Nem akarok senkire mutogatni, nem akarok senkit sem hibáztatni, sokkal többet teszünk, mint bármikor tettünk, de hát még sok lépést kell tennünk. Mint említettem a hozzászólásom elején, az Európol egy bűnüldöző szerv, minket a jogszabályok kötnek, nemzeti és európai és nemzetközi jogszabályok, és saját jogszabályaink és határozataink, és ennek megfelelően járunk el. Mi a tagállamokat támogatjuk, ez a fő szerepünk. Nincsen semmilyen ráható, kikényszerítő erőnk. Annyit tehetünk, amennyit a jogszabályok megengednek. Szeretnénk, hogyha a tagállamok lehetővé tennék, hogy határokon átnyúló szinten hatékonyabb vizsgálati eszközöket adnának a kezünkbe. Egy jogalkotási eszközről szólnék, egy mechanizmusról, amelyet egyre inkább használnak mostanában, mint régen. Azt hiszem, Olánt nyilván hozzá fogja tenni a magáét. Ezek a közös nyomozó ö, csapatok, Öt évvel ezelőtt koncepció volt, ma valóság. Egyre több tagállam jön az Europolhoz és az Eurojusthoz, olyan kezdeményezéssel, amely arról szól, hogy hogyan lehetne közös vizsgáló vagy nyomozó ö, csapatokat felállítani. Nagyon fontos a határokon átnyúló együttműködés, képzésben, együttműködésben, és az, az a fontos, hogy hatékonyabban állítsuk elő ezeket a, az elkövetőket. Az Európol két ilyen közös nyomozó csapatot, van egy angol-román csapat, amely a gyermekkereskedelme szakosodott, az utcai bűnözések elkövetésére felkészítendő gyermekekről van szó. A koldulás egyfajta bűncselekménynek tekinthető, az emberkereskedelmez kapcsolódó bűncselekménynek a másik nyomozó csapat. Remélem, hogy holnap aláírjuk az Egyesült Királyság és Bulgária közösen kíván felállítani egy olyan csapatot, amelyben bolgár állampolgárokat csempésznek Angliába annak érdekében, hogy zsebtolvajként tevékenykedjenek a Nagy-Britannia területén. Az érintett országok számára ezek veszély és fenyegetést jelentenek, a gyermekek a leginkább veszélyeztetett csoportok. Két ilyen közös nyomozó csapatunk van, nemzetközi vagy európai nyomozó csapatunk már, van már, és ezek igazán hatékonyan tudják lelepezni ezeket a bűncselekményt elkövető bandákat. Tehát azt szeretném elmondani zárásképpen, hogy sokkal többet teszünk, mint régen, magasabb szinten tevékenykedünk, és sokkal hatékonyabban. Tehát ez jó hír szerintem, nem rossz hír ha úgy tetszik, egy olyan pontot értünk el, ahol hatékonyabbá váltunk, de én úgy gondolom, hogy még mindig nem eléggé ellenséges, nem eléggé elrettentő az a környezet, amelyben a profi emberkereskedők tevékenykednek. Mi soha nem fogjuk tudni megállítani az emberkereskedelmet, de sokkal többet lehetne megtennünk annak megelőzésére. Igazából szét kellene verni ezeket az emberkereskedő bandákat, és így lehetne valóban csökkenteni a veszélyeztetett célcsoportokat. Tudom, hogy nem szabadna túlságosan messzire elkalandoznom, és szívesen válaszolok kérdésekre. Most visszaadom az elnök asszonynak a szót. Hát... Tack Mr. Harvey. Köszönöm szépen, Harvey úr. Det blir möjligheter att ställa frågor i slutet av den här panelen. Nos, a vita végén illetve az előadások végén lehet kérdéseket föltenni. Ola Laura következik most az Eurojust-tól. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy meghívtak erre a nagyon fontos meghallgatásra. A Svédországot képviselem, de hát ez csak véletlen, hogy svéd vagyok. Én vagyok ugyanis a Eurojust ember csempészeti osztályának a vezetője, és a gyermek csempészet elleni területtel is foglalkozom. Nagyon röviden leírom az, az Eurojustnak a feladatát. Nyilván tudják már sokan, hogy mivel foglalkozunk. Mi vagyunk az Európai Igazságszolgáltatási Együttműködési Egység. Szorosan együttműködünk az Európollal. Steve említette, említett bizonyos kapcsolatokat a két szervezet között súlyos, határokon átnyúló bűncselekményekre és a szervezet bűncselekményekre koncentrálunk. Operációs, tehát műveleti ügyeink vannak. Nem csak az a feladatunk, hogy önmagában támogassuk a jogalkotást, sokkal inkább gyakorlati feladataink vannak. A feladatunk az, hogy megkönnyítsük az együttműködést az egyes tagállamok igazságszolgáltatási szervei között, de a harmadik országokkal is együttműködünk. Az egyik legfontosabb eszközünk a koordináció. A vád e, eljárások és a különböző intézkedések koordinációja koordinációs üléseken ülünk össze, ahol az érintett tagállamok képviselői vesznek részt. Az Eurojusznál eh, Hágában vagy a tagállamokban, és itt eh, tárgyaljuk meg a nehéz eseteket. Emellett nagyon sok eh, tapasztalatot gyűjtöttünk már nemzetközi együttműködés területén. Sok ülést szervezünk, a legjobb gyakorlatok cseréje érdekében. Jelentéseket készítünk, ezek megszerezhetők, például a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények, gyermekkereskedelem, ezeket kitettük eh, itt a terem előtt, és egy eh, hírlevelünk is van, amelyet nem régiben adtunk ki, ez is eh, megtalálható. Az új irányelv hatásai az Eurojust munkájára. Jobb lehetőségek merülnek fel, e, ennek következtében az emberkereskedelem e, területén a vádemelésre. Hiszen az emberkereskedelemmel kapcsolatban a kizsákmányolás is felmerül. A maximum, e, maximális, legmagasabb büntetések minimális szintje is egy új pont, és az is nagyon fontos, hogy a jogszabályalkotás, illetve az igazságszolgáltatás nem csak az aktív személy eh, elven és a területi elven alapul, hanem a passzív személy elven is. Szeretném említeni eh, azt is, bár ez nem az irányelv része, hogy az Eurojust eh, ilyen esetekben, amikor igazságszolgáltatási konfliktus merül fel, nos, ezeken a területeken vannak eszközeink ennek a megoldására. Lehet, hogy kedvesnek tűnünk, de sas szemmel figyeljük a szervezett bűnözést. Ezért a műveleti munkára koncentrálunk. Most pedig egy francia esetről szeretnék beszélni. 2004-ben a franc, francia hatóságok nyomozást kezdtek, mégpedig egy fegyveres rablás ügyében Dél-Franciaországban arra jutottak, hogy egy szervezett bűncsoport száz nőt dolgoztatott Európában. A fegyveres rablás, rablást három prostituáltal szemben követték el, és a rendőrség úgy találta, hogy az, ezen nők által végzett munka és a szervezett bűnbanda között kapcsolat van. Bulgáriában volt börtönben a bűnbandának a vezetője, a feje, azonban minden mellett mobiltelefonon és a börtönből küldött faxok segítségével vezette továbbra is ezt a bűnszervezetet. Ennek az embernek sok rokona volt még emellett a bűnszervezet vezető szintjén, és tehát ez egy, hogy úgy mondjam, családi vállalkozás volt. Az egyik nő, aki ellen elkövették ezt a fervere, fegyveres rablást, szintén része volt, részese volt ennek a bűnszervezetnek, és egy nő vezetett egy sejtet, és ennek a nőnek egy férfi rokona volt felelős ennek a, a sejtnek egy másik területi egységéért. Francia, or, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Spanyolországban és Hollandiában működött ez a szervezet. Ö, ö, ez a bűnszervezet. Nagyon erőszakos módszereket használtak arra, hogy a nőket folyamatosan elrabolták, erőszakot alkalmaztak velük szemben, még gyilkosságra is sor került, zsarolásra került sor, fenyegetésre. Ezeket a nőket a városok között mozgatták, egyik városban sem maradt túl sokáig egyetlen nő sem, tehát egy rövid idő elteltével mindig tovább vitték őket. Az egyik nő 18 évesen kezdett dolgozni ennek a bűnszervezetnek, és mielőtt a hálózatot lefülelték Montpellierben, Lyonban, Nimben és különböző európai városokban dolgozott. Tehát egyik városból a másikba vitték. 2007-ben koordinált fellépésre került sor Franciaország, Bulgária és Olaszország részvételével. Érdekes megfigyelés ebben az esetben, a következő. Ezek a nők, akiket elraboltak, ők az úgynevezett legális prostitúció területén dolgoztak. Gyakran a vámosok nem tudják ezt, hogyha nem kérdezik meg, és nem kérdezik meg, mert nem akarják tudni egyetlen férfi sem, aki szexuális szolgáltatást vásárol egy nőtől, nem kérdezi meg egyetlen férfi sem ettől a nőtől, hogy őt kényszerítették-e prostitúcióra, vagy emberkereskedelem áldozata lett-e egyáltalán. Ezek a nők nem azért választják ezt a szakmát, mert ezt szeretnék, hanem ebben az esetben konkrétan prostitúcióra kényszerítik őket. Szomorú ezt mondani, de sajnos Európában Eléggé elterjedt az, hogy a prostitúcióban dolgozó nők emberkereskedelem áldozatai. Csak néhány ország próbál tenni valamit a keresleti oldal letörésére. Az eseményre 2007-ben került sor, tehát a műveletre 2007-ben került sor, és Franciaország 13 európai elfogató parancsot adott ki ennek során. Ez egy nagyon hatékony eszköz. A, a nyomozás azt mutatja, de most itt valami félrement. ...2002 és 2006 között ez a bűnszervezet 10 millió eurót termelt. A nők az keresetük 13%-át megkaphatták, 30%-át eh, megkaphatták, hogyha jól viselkedtek, és hogyha eh, eléggé produktívak voltak, 70%-ot a eh, szervezet vezetősége tett zsebre, ennek nagy részét a bűnszervezet feje különböző bulgáriai és más országokban lévő üzleti kapcsolatokat használtak ki annak érdekében, hogy a pénzt mossák, és így lett tisztára mosva a pénz. Franciaország európai elfogató parancsokat bocsátott ki, azonban a két, két fő gyanúsított ellen, azonban felmerült egy probléma. Bulgáriában ez a két személy már hasonló hasonló vád alapján már vádemelés alatt állt. És Bulgária azt, mond, azt állította, hogy nem lehet ugyanazért a bűncselekményért kétszer is büntetni valakit, és mivel ez Ibis in, in idem elv alapján ez nem e, valósulhat meg, ez az elfogató parancs, mert Bulgáriában már vádemelés alatt álltak ezek a személyek. Nagyon sok mm, személy vett részt a műveletben. Az Eurojust egy koordinációs ülést szervezet. Ez lehetővé tette a nyomozó hatóságoknak és a vád képviselőinek, hogy egyeztessenek. Az eredménye következő. Franciaországnak sikerült, a francia hatóságoknak sikerült az ülés alatt bizonyítani azt, hogy a francia bűncselekményekre idézőjelben nem vonatkozik a bulgáriai vádemelés, tehát nem fedi le a bulgáriai vádemelés a franciaországi bűncselekményeket, és ezért elfogadták az európai elfogadó parancsokat végeredményben. 2008-ban a két fő elkövetőt, illetve gyanúsítottat Franciaországba adták ki, és 2009-ben pedig illetve 2009-ben igen elítélték őket. Franciaországban 2008-ban került sor a kihallgatásokra, és 2009-ben 8, illetve 6 évre ítélték ezeket a személyeket. Most 2010-ben már ez a két személy Bulgáriában van, és ott tölti büntetését. Ez a gyakorlati munkánkra egy példa, és van itt néhány információ a kapcsolatfelvétel érdekében a gyermekvédelmi kontaktpont, illetve más weboldalakat láthatnak itt. A gyermekvédelmi Eurojust weboldalának az oldalát láthatják itt. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, Laurel úr. Most Anna Krisztina Jorge következik a Frontex részéről, tessék. Köszönöm szépen. Anna Krisztina Zsors vagyok, Brüsszelben dolgozom a Frontex összekötő irodájában. Szeretnék köszönetet mondani mindkét szakbizottságnak. To be present. Eh, Megköszönöm, hogy megrendezték ezt a szemináriumot, illetve hogy lehetőséget kaptam arra, hogy előadhassak. A Frontex eredeti mandátumának, amelyet a 2004 per 2007-es irányelv állított elő, vagy írt elő, ennek nem szerves része az ember kereskedelem, az ember csempészet. A az volt az eredeti feladatunk, hogy a Schengeni külhatárokat, vagy külső határokat védjük, és ezzel kapcsolatban összehangoljuk a tagállami fellépést. A közös fellépés, a kockázatelemzés, a képzés, a kapacitásépítés és az ember csempészet kapcsolatos kutatás és fejlesztés vált feladatunk. Az ember csempészet szervezett bűnözésnek minősül, és éppen ezért az Europol és a Nemzeti Bűnüldöző Hivatalok feladat körébe tartozik. Tudjuk, hogy a Schengeni határokat sokszor átlépik az áldozatok, az ember csempészet áldozatai, sokszor az ember csempészel magával. Ez pedig lehetővé teszi azt, hogy koordinált, együttes módon küzdjünk ezzel a jelenséggel ellen. Ezt a Frontex együttes fellépése is tudja. Ugyanakkor mindenképpen felmerült ez az is, amikor a Frontex kockázatelemzést tartott a migráció és a embercsempészet kapcsolatáról. Alapvetően két csoportba csoportosíthatjuk a Frontex munkájának inputját, egyrészt a soros elnökségek szakpolitikai kezdeményezései, másrészt pedig a Frontex saját tevékenysége általában a tagállamok javaslatai alapján. 2006-ban az osztrák soros elnökség vetette fel fontos témaként az embercsempészetet és azt, hogy nem, akkoriban még nem állt rendelkezésre a megbízható és összehasonlítható adatbázis. A Frontex, az Europol és az Interpol egy kézikönyvet adott ki ezzel kapcsolatban, tehát az összehasonlítható indikátorokkal kapcsolatban. És ez a projekt jelentette a svéd elnökség munkájának alapkövét, a Stockholm program kidolgozott egy cselekvés központú dokumentumot az embercsempészet elleni harc külső dimenziójáról. A bűnüldöző ügynökségek, az Europol, az Eurojust, és a, és, vagy az Eurojust és a Frontex közösen dolgoztak ki ezzel kapcsolatban egy dokumentumot. Ez a cselekvés központú dokumentum világos nyelven fogalmazza meg azt, hogy a különböző ügynökségeknek össze kell fogni ezen a területen. Ezzel a Frontex is, Frontex is tisztában van, és jelenleg célzott kísérleti projektek megalkotásán dolgozunk az Európollal egyetemben. A spanyol elnökség szintén előtérbe helyezi az ember csempészet elleni harc kérdését, és a legsérülékenyebb csoportra irányítja a figyelmet, ezek pedig a kísérő nélküli kiskorúak. Az ezzel, ezen csoporttal kapcsolatos cselekvési terv elfogadásra került a tanács által, és ez alapján a Frontexnek célzott kockázat elemzést kell készíteni ezzel kapcsolatban. a COZI, a Bebiztonsági Operatív Együttműködési Bizottság, illetve a tanács már a madridi jele, vagy a madrid jelentés is megtárgyalták, amely nagyban az Europol és a Frontex elemzésein alapul. Nagyon fontos az is, hogy a belga soros elnökség is prioritásként kezeli ezt a kérdést, tehát hogy a svéd dokumentumot megvalósítsa, illetve 2010. októberében embercsempészet elleni napot tartanak. Frontex a belga elképzeléseket is támogatja, illetve a CEIPÁT is, az Európai és Nemzetközi Rendőri Fellépés Központját. Ez egy rendkívül fontos minisztériumi szintű, vagy miniszteri szintű esemény lesz, amelynek legfőbb célja a tájékoztatás. Most beszélnek a második típusú tevékenységünkről, ezek a belső tevékenységek. Ezek természetesen az előbbi kezdeményezésekre alapulnak. A Frontex kockázat elemzési csoportja egy kísérleti projektet fogalmaz meg, illetve ö, alakít ki jelenleg. 2008-ban a tagállamok tagállamokkal, az Europollal és különböző nemzetközi szervezetekkel egyetemben egyfajta mm, sablont fogalmaztunk meg, vagy szabványt, mintát, amely alapján harmonizálni lehet a tagállami adatgyűjtést. Tehát az éves embercsempészettel kapcsolatos adatokat egyfajta sablon szerint lehet majd összegyűjteni, aztán az együttes fellépésre is készítettünk egy adatgyűjtési formátumot, frissített közös helyzetképekre is javaslatot teszünk, illetve javítjuk az információcserét az Európollal és a nemzetközi intézményekkel. A fő eredmény azon gondolom mindenképpen az embercsempészet áldozatainak és a csempészeknek a kockázati profilja. Tehát elmondhatjuk most már, hogy a 27 tagállamnak összehasonlítható adatai vannak ezzel kapcsolatban. Meg kell figyelni azt is, illetve arra is adatok készülnek, hogy melyen országokból származnak az embercsempészet áldozatai, illetve hogy hol bukantak rá ezen személyekre. Az Európai Uniónak még mindig komoly nehézségei vannak, még mindig nem tökéletesen harmonizáltak a meghatározások, előfordulnak az átfedések, illetve sokszor nem fedezünk fel eseteket, ez pedig torzíthatja a valós helyzetet. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez az eredmény mindenképpen hasznos lesz az EU, az EU számára, illetve megismerhetjük az embercsempészek profilját. Ezek a profilok sokban segítik a tájékoztatást is, nagyon fontos háttérinformációt szolgál, hát háttérinformációval szolgálnak az első és második vonalbeli munkatársaknak. Az első vonalbeli munkatársak azok, akikkel először találkozik az áldozat, illetve vagy utoljára találkozik vele, attól függően, hogy éppen belép a Schengeni térségbe, vagy elhagyja azt. Frontex ezen a területen célzott képzést is végez, az új irányelv értelmében meg kell, ugye, meg kell előzni az embercsempészetet, és nagyon fontos az, hogy az irányelv értelmében a Frontex mindent megtegyen azért, hogy képezze azon személyeket, azon munkatársakat, akik valószínűen kapcsolatba lépnek majd az embercsempészekkel, illetve azok áldozataival. Szeretnék most egy aggodalomról, aggodalmunkról beszélni. Ez pedig az lenne, hogy 2010. februárjában a bizottság javasolta a Frontexre vonatkozó rendelet felülvizsgálatát. Ez együtt döntési eh, eljárásba tart, vagy hatáskörbe tartozik, ezt az önök szakbizottsága, a LIBE szakbizottság fogja majd tárgyalni a közeljövőben. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy az ember eh, csempészet témájában van egy gonduk. Jelenleg a Frontexnek nem áll hatalmában személyes adatokkal dolgozni. Az Európolos kollégám is említette, hogy az adatcsere mennyire fontos, különösen az ember csempészet kérdésében. Az potenciális áldozatok, vagy potenciális csempészek feltérképezésekor vagy hogyha ilyen személyekre rábukkanunk a Schengeni határokon, akkor nagyon jó lenne, hogyha a Frontex, a nemzeti bűnöldözési szervekkel, az Europollal és az Eurojust-tal együttműködhetne adat cserében is. Ezért kérem önöket arra, hogy amikor az Európai Parlament tárgyalja majd ezt a kérdést, akkor tegyék lehetővé, hogy a Frontexnek ezt hogy a Frontex személyes adatokat is kezelhessen, ez nagyon fontos lenne a profilozás szempontjából is, illetve azért is, hogy hatékonyak legyenek a e, együttes fellépések. Ezeket nem saját céljainkra fogjuk használni, nem fogjuk ezeket adatbázisban tartalmazni, vagy megőrizni. Azért kell ez, hogy az európai és tagállami hatóságok felhasználhassák ezeket az adatokat bűnüldözés céljából. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a rendkívül érdekes előadást. A különböző e, Európai Uniós intézmények véleményét hallgathattuk meg. Most megnyitom a vitát. Kérem, ne felejtsék el hogy maximum két percben lehet hozzászólni, csak így tudunk lehetőséget adni mindenkinek, aki szeretne kérdést föltenni. Anna Gomesé a szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a e, kezdeményezést, köszönöm a szakértőknek, és köszönöm a két szakbizottságnak Azt szeretném kérdezni a három előadótól, hogy tudnak-e különösen sebezhető csoportról. Most itt a kisgyerekekről szeretnék szólni. Akik szintén ö, embercsempészet áldozataival válnak, mégpedig egy legális eszköz fedi el ezt az ember kereskedelmet a nemzetközi adopció, nemzetközi örökbefogadás. Kérdezem önöket, hogy ismernek-e ilyen e- eseteket? Említette az Egyesült Királyság és Románia, illetve Bulgária közötti egyezményt Harvey úr. Más országokra is vonatkozhat ez. Azt szeretném tudni, hogy ezen aspektusról tudnak-e valamit mondani. Mivel szervezett bűnözésről van itt szó, és szervezett csoportokról, vagyis bűnszervezetekről, és ezek a bűnszervezetek nagyon könnyen alkalmazkodnak az elvárásokhoz, a jogszabályokhoz, és legális elfedő intézkedéseket találnak, és ezek mögé bújnak. Emellett szerettem volna még kérdezni valamit arról, hogy hogy az extrateritoriális igazságszolgáltatást bele akarják ugye vonni az irányelvbe, ez elhangzott. Ugye más országokból való gyermekkereskedelemben is előfordulhat, hogy európaiak is részt vesznek. Volt egy nemrégiben egy eset Amerikában, de nemrégiben itt Euró, illetve Csádban is volt egy eset, és olyan gyerekekről volt szó, akik nem is voltak árvák. Kérdezem, hogy voltak-e olyan esetek, amelyek ilyen ügyekről szóltak, és amelyekben sor került vádemelésre? Köszönöm szépen. Megvárunk néhány kérdést, és aztán utána tudnak válaszolni a szakértők. Szilvia Kosta következik. Ne felejtsék el, hogy csak két percet tudok adni, hogy minél többen tehessenek fel kérdést. Tessék. Köszönöm szépen, megköszönöm a szakértők előadásait, nagyon érdekesek voltak. Rövid kérdéseim lennének. Az első arról szól, hogy önök szerint mi lenne a következő lépés a 2004-es keretrendelet tel kapcsolatban nem kéne ezt felülvizsgálni, ez arról szól, hogy milyen feltételekkel maradhatnak itt az áldozatok, illetve hogy milyen segélyre, segítségre jogosultak. A második kérdés. Láthatjuk azt Olaszországban, hogy az nemzeti hatóságoknak párbeszédben, párbeszédet kell folytatni az NGO-kkal, és ezeknek az intézményeknek mindenképpen alapvető fontosságú a szerepe abban, hogy az áldozatokat fogadják és segítik őket, illetve segítik azt is, hogy hazatérhessenek. Tehát amikor koordinátorokról beszélünk, beszélünk és koordinációról, akkor ne felejtjük el az NGO-kat sem, a civil szervezeteket. Harmadik kérdés. Sajnálatos módon Olaszországban visszalépések történnek egyre többet használják, és gyakran jogtalanul a telefonos lehallgatásokat. Ezt említették önök is, illetve a kiberbűnözést. Véleményem szerint az embercsempészetben is egyre többször használják a, az internetet. És a szakértők véleményéből azt érzem, hogy talán az irányelvben is néhány szót lehetne ennek a kérdésnek szentelni. Hogy a vélekednek erről? Köszönöm. Köszönöm szépen. Cornelia Ancs következik. Két dolgot szeretnék kérdezni. Az első a Frontex-től érkezett kollégához szól. Világosan, külön, világos különbséget kell tenni az emberkereskedelemben a kettes cikkre vonatkozóan, amelyben arról van szó, hogy eh, a, itt ugye különböző eh, módszerekkel az embereket elrabolják, emberkereskedelemre kerül sor erőszakkal, kényszerítéssel, kizsákmányolással, eh, stb. A másik pedig az illegális migráció. Ez két külön csoport, két külön terület. Ugye az illegális bevándorlás az, az más mégis, mint az emberkereskedelem. Tehát az ember csempészet és az ember kereskedelem, ez két külön dolog szerintem. Kérdezem, hogy önök ezt hogyan kezelik? Különbséget tesznek-e a kettő között? A másik pedig a kéregetésre vonatkozik. Itt nagyon sok dolgot megemlíthetnénk a koldulással kapcsolatban. Mi történik akkor, amikor gyerekeket kényszerítenek koldulásra, a gyerekek szüleit is kihasználják? Hogy akarják ezt, ennek, hogyan akarnak ennek véget vetni, hogyan akarnak, hogyan ezt kezelni? Hiszen ez is kizsákmányolás, ebben nincsen kérdés, de a nyomozás során, vagy, vagy ennek üldözése során mit tesznek, hogyha gyerekekről van szó? Ez nagyon problematikus lehet. Köszönöm. Elnök. Thompson kollégán következik. Tessék. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek az előadásokért. Én a kereskedeltő oldaláról közelíteném meg a dolgot. A legutóbbi előadás sorozatban már szó volt arról, hogy kriminalizálják az ilyen típusú szolgáltatások iránti keresletet. Az Eurojust képviseletében Ola Lorel elmondta, hogy nagyon nehéz lenne kriminalizálni a fogyasztókat például, vagy a keresleti oldalt a prostitúció területén hiszen a keresleti oldalon nem kérdezik meg ezeket a prostituáltakat, hogy őket kényszerítik-e a prostitúcióra, vagy nem. Azonban meg lehetne akadályozni azt, hogy kihasználják a nőket. Nagyon sok kísérletre került sor, például Dániában, amikor is azt mondták a keresleti oldalnak, hogy hát ezek a nők emberkereskedelem áldozatai lettek, és hát a legtöbben azt mondták, hogy őket ez nem érdekli. Amsterdamban is a prostitúció prostitúció áldozatai, vagy a prostitúcióban dolgozók emberkereskedelem áldozatai, és ez sem akadályozza meg azt, hogy a kereslet továbbra is fennmaradjon az ilyen szolgáltatások iránt. Tehát kérdezem, hogy ezek után elgondolkodtak-e azon, hogy a keresleti oldalt kriminalizálják? Ez a helyzet az európai országok nagy részében. Köszönöm szépen, Háre Pavankolau. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna köszönetet mondani, nagyon érdekes információkat kaptunk. Mindannyiunk számára nagy segítség is ez. Így ugyanis teljesebb képet kapunk a helyzetről. Nagyon komoly a probléma. Manapság, illetve pont ma, adott ki, adott közzé az ENSZ egy jelentést. 155 országból gyűjtöttek be adatokat. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, amely egy kicsit messzebb megy, mint, ahogy, mint amit a kollégák felvetettek. Nos, ezzel kapcsolatban szerepel egy szám. Ítéletek például a legtöbb országban, ebből a 155 országból, a legtöbb országban az ítéletek úgy néznek ki, hogy 100 ezer emberre jut egy ítélet. Kérdezem, hogy akkor most hogyan néz ki a helyzet? Egyre intenzíváljuk a fáradozásainkat, újabb mechanizmusok, újabb módszerek, újabb intézkedések kerülnek bevezetésre. Akkor most a struktúrákban van a probléma, a tagállamokban, vagy, vagy Európában van a probléma, vagy a politikai szándékkal van a probléma. Kérdezem, hogy ez a politikai szándék még nem elég erős? Elmaradott? A tagállami parlamenti kollégákkal kellene esetleg egyeztetni, és kiemelni a problémának ezt az aspektusát. Köszönöm. Helbron, Bronz úr kapszót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ember kereskedelem más, teljesen más, mint a rendes üzleti tevékenység. Ez a modern típusú eh, rabszolgaság az embereket egyszerűen elrabolják, vagyis kereskednek velük, mint hogyha csak gazdasági javak lennének, és semmi más. Gyakorlatilag a modern típusú kapitalizmus egyszerűen az embereket felveszi, majd elbocsátja mindenféle mindenféle kapcsolat kialakítása nélkül, ahogy az emberkereskedők is csinálják az eh, munka, munka ugye oda megy, ahol a legolcsóbb a munkaerő, eh, az offshore eh, foglalkoztatás, és ezek a jelenségek mind-mind valamennyire az emberkereskedelem különböző aspektusait mutatják be, és meg kellene változtatni a hozzáállásunkat. Az egyik hozzászóló, a Frontex képviselője talán azt mondta, hogy egyes országok, nagyon sok áldozat bizonyos országokból kerül ki, azt gondolom, hogy azokból az országokból valószínűleg, ahol alacsony a bér. És eh, ugyanazon a munkaerőpiacon ugye eh, különbözőek a bérszintek. Kérdezem, hogy vannak-e különböző népcsoportok vagy lakossági csoportok, amelyek áldozatul esnek eh, kifejezetten, és nagyon érdekesnek tartottam azt is, hogy a Schengeni Egyezmény, vagyis az a határok megszüntetése is nagyobb teret adott az emberkereskedelemnek. Köszönöm. Bauer Edith kért szót, tessék. Thank you very much for this opportunity and uh, I... Megköszönöm a lehetőséget, és hálás vagyok a szakértőknek előadásaikért. Számos kérdésem lenne, de csak hármat, hármat fogok föltenni. Mik a jelenlegi becslések az emberkereskedelemmel kapcsolatban? Hányan érintettek? Mik a legújabb trendek? Vannak új tendenciák az emberkereskedelemben? Mikor legutóbb ezzel a kérdéssel foglalkoztunk, akkor az akkori trend értelmében a munkaerőpiacon valósult meg az emberkereskedelem. Mi a jelenlegi helyzet? A harmadik kérdésem arra irányul, hogy mi a helyzet az Európai Unión belüli emberkereskedelemmel. Ezzel kapcsolatban vannak-e becslések, feltérképezteik-e már az ember csempészeti vagy emberkereskedelmi útvonalakat, tehát az EU-n belüli csempészet? Úgy vélem, hogy erőfeszítéseinket nagyban arra fordítjuk, hogy a harmadik országokból származó embercsempészetet felderítsük, az Európán belüli csempészetet, mintha elhanyagolnánk, és előre is megköszönöm a választ. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó kérdést Jiménez asszony fogja feltenni. Yes, eh, <laughs> eh, ante todo, Köszönöm szépen. Megköszönöm a rendkívül érdekes előadásokat. A ö, európai áldozat védelmi rendelettel kapcsolatban foglalatoskodunk most az emberi vagy a női jogi bizottságban. Ez azt jelenteni, hogy bárhonnan származó is legyen az áldozat, az összes európai államban segítséghez, segítségért fordulhatnak. És természetesen ezzel kapcsolatban az embercsempészet kérdését nyomon követtük. Nos, ezen európai védelmi rendelettel kapcsolatban nagyon örülnék annak, hogyha ez hatékony lenne. A konkrét kérdésem az, hogy önök szerint ezek, ezen irányelvek, vagy ez az irányelv hasznos lehet-e akkor is, hogyha nem ismerjük, hogy ki volt az agresszor, ki volt az embercsempész, vagy emberkereskedő. Szervezett bűnözésről van szó, tehát sokszor ismerjük, hogy ki volt az embercsempész, ki volt a bűnüldöző csoport. Önök hogyan vélik ezeket, a, ezeket az áldozatokat is ahol nem ismerjük meg azokat is, akik, ahol ismerjük az elkövetőket, bele kell venni az irányelvet. Elnök, megköszönöm ezeket az érdekes és jó minőségű kérdéseket. Mielőtt a szakértőknek megadnám a szót, hadd tegyek fel én is egy kérdést. Önök szerint hogyan lehet elérni azt, hogy hatékonyabb és jobb legyen az adatgyűjtés, az európai adatgyűjtés, illetve a világszintű adatgyűjtés. Hiszen csak úgy léphetünk előre, hogyha jobb rálátásunk van a tagállami helyzetre, és jobbak az adataink. Azt hallottuk, hogy a Frontex képzést végez majd, tehát a különböző tagállamok szakértőit képzik. A képzés során vajon különös hangsúlyt kapnak-e a nőkkel és gyerekekkel kapcsolatos bűncselekmények? Ezzel, ezzel erre irányul tehát a kérdésem. Most pedig megadom a szót a szakértőknek. Ola Laurellel kezdenénk. <clears throat> Köszönöm szépen. Megválaszolom a kérdéseket, mégpedig svédül, mert a svéd tolmácsolást hallgattam az elmúlt percekben. Az utolsó kérdéssel kezdeném. Az Európol képes adatokat gyűjteni. Mégpedig hírszerzés szolgálati, hírszerzési szinten és a tagállamok erre is használják az Európolt. Mondanék egy példát, tegnap volt erre egy példa, Steve is tudna mondani erről néhány szót. Ez egy nagyon jó új szabályozás, ami a munkánkkal kapcsolatban megjelent, ez az Eurojust-nál, mégpedig igazságszolgáltatási szinten gyűjtünk adatokat a tagállamok részét, tagállamoktól, és ez is nagyon fontos fegyver az e-, ilyen típusú bűncselekmények ellen. Ami az adoptálást illeti, az örökbefogadást illeti, ha jól tudom, nincs olyan ügyünk, ahol az eh, a gyermekkereskedelem elfedésére az öreg, örökbefogadást használták volna. Egyetértek azzal, hogy az a jogszabályoknak a harmonizációja egyszerűsítést is jelent, például a tartózkodási jog esetében. Hogyha itt különböző szabályok vonatkoznak a tartózkodási joggal kapcsolatban, akkor az emberi, emberkereskedők ezeket a különbségeket kihasználják, ezekkel visszaélnek, és az embereket egyik országból a másikba csempészik. Aztán felmerült még egy kérdés, amelyet szerintem én kaptam. Itt a keresletre uh, utalt az egy, a kérdező. A következőt akartam mondani, hogy ha azokat kriminalizáljuk, akik az emberkereskedelem áldozatait szexuálisan kihasználják, és uh, akkor ezt bizonyítani is kell. Tehát a szabályozás nem igazán érdemi ezen a területen. Folytattam ezzel kapcsolatban megbeszéléseket, kiderült, meg azt kérdeztem meg az illetékesektől, hogy, hogy bárkit is ilyen alapon feljelentettek volna, vádat emeltek volna ellene és elítéltek volna, de nem történt erre sor. Hogyha legális prostitúcióról beszélünk, akkor az pozitívnak tűnik. Egyes esetekben azonban el kell mondanom, hogy a nők 80 Tehát a legál, egyes országokban a legális prostitúcióban eh, dolgozó nők 80%-a is emberkereskedelem áldozata. Tehát 10 eh, nőből 8 nem emberkereskedelem áldozata a legális prostitúció területén is. Eh, tehát azt gondolom, hogy a szexuális szolgáltatások vásárlóinak, a, vagy igénybevevőinek a kriminalizálása nem túl nagy lépés előre ezeknek a számoknak a tükrében. a védelmi, a védelem kérdése érdekesnek tűnik, a védelem elrendelésének a kérdése, erről én túl sokat nem tudok, de e, természetesen arról is e, van itt szó, hogyha harmonizáljuk a védelem, e, védelmet az egyes tagállamok között, akkor az összességében egy jobb szintet biztosít. Köszönöm szépen, Harvey úr. Okay, Remélem, hogy minden kérdést fel tudtam venni, rögzíteni. A kérdések egy része nők, nők kereskedelemre vonatkoztak. Ugye van olyan, hogy terhes nőket, terhes nőket adnak, vesznek, és ott a megszületendő gyermek státusza egy nagyon súlyos probléma. Vannak olyan emberkereskedők, akik pont az ilyen terhes anyákra szakosodtak. Nos, ami az örökbefogadási eljárást illeti, nagyon sokan sok pénzt fizetnek azért, hogy megszerezik azt a gyermeket, amelyet szeretnének. Az emberkereskedők úgymond az egyének gyenge pontjait tudják megtalálni és kihasználják. Valóban létezik az örökbefogadásért, vagy az örökbefogadás céljából elkövetett emberkereskedelem, de nem ez a leggyakoribb formája. Létezik ilyen. Ami jogszabályok harmonizálását illeti, Ole szólt már elő, szeretném csak elmondani, hogy azt szeretném elmondani, hogy a szervezett bűnözők kihasználják a különböző jogrendszerek hézagait, kiskapuit, e, és nagyon is nyereséges piacnak tekintik az Európai Uniót. És nyilván az emberkereskedő a legkevésbé kockázatos helyszínt vállalja, vagy választja, tehát ezért minden tagállamnak úgymond ellenséges a bűnözők számára, ellenséges környezetet kellene kialakítani. A civil szervezetekkel folytatott párbeszéd alapvető fontosságú, nagyon lényeges. 30 éve vagyok bűnöldöző. Az emberkereskedem az egyik legösszetettebb fajta bűncselekmény. A sikeres nyomozás és bűnöldözés kulcsa a civil szervezetek nélkül nem található meg. A bűnüldöző szervek nem tudnak egyedül fellépni az emberkereskedelemben, vagy bármilyen bűnös, bármilyen bűncselekményhez kapcsolódó kereskedelemmel szemben. A tapasztalatom azt mutatja, hogy az egész Európai Unióban nagyon is elkötelezett bűnüldöző szervek vannak, és nagyon jól működnek együtt a civil szervezetekkel. Nagyon sok informális együttműködés szerződést hoztunk létre azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk együttműködni a civil szervezetekkel. A civil társadalomnak bíznia kell a zsarukban, és a civil szervezeteket be kell vonni ebbe a folyamatba. Például az áldozatok védelmének kérdése nem képzelhető el a civil szervezet nélkül. Az internet szerepe, amely elősegíti az emberkereskedelmet, vagy legalábbis alátámasztja. Ez a jogszabálytól függ, attól függ, hogy mm, hogyan lehet úgymond lehallgatni különböző kommunikációs ö, csatornákat. Ö, az is nagyon fontos, hogy az, ad, az adatokat hogyan ö, közvetítik üzenet formájában, hogyan kódolják. Ö, azt hiszem, az internetet nem lehet figyelmen kívül hagyni a különböző emberkereskedők között, hiszen nagyon sokan így kommunikálnak egymással, nagyon is rövidtávú gondolkodásra, rövidlátásra utalna az a megközelítés, ha nem vennénk figyelembe az internet kommunikációt. Tehát nagyon fontos az, hogy szakértőket kérjünk az úgynevezett cyberbűn üldözésért felelős szakemberektől. Aztán egy ide kapcsolódó kérdés, mi a különbség az emberkereskedelem és az illegális bevándorlás közötti kapcsolatot? Nem tudjuk igazán, van egyfajta átfedés. Nem lehet a két dolgot egymástól függetleníteni, az emberkereskedelmet és az illegális bevándorlás elősegítését. Tehát nagyon homályos a határ talán, vagy nem egyértelmű. És tudni kell, hogy létezik az emberkereskedelem, tudni kell, aki a határ mentén dolgozik, a határon dolgozik, szóba került ugye az, hogy a határőrök, Schengeni határőrök képzésénél is nagyon fontos szerepet játszik, hogy felhívjuk az érintett tisztek figyelmét erre a jelenségre. Nagyon régóta dolgozom kollégákkal Ezeken, ezekben az országokban. Ha úgy tetszik, a határon dolgozók, a határon szolgálatot tevők nem egy bűncselekménnyel találkoznak, hanem összetett bűncselekményekkel és bűnbandákkal, akik elősegítik az emberkereskedők tevékenységét is, illetve a bevándorlókat. A koldulás kérdése. Ez egy nagyon-nagyon jó és aktuális kérdés. Szóba kerültek a szülők, a szülők bevonása, a szülők szerepe. Mi támogatjuk a, ugye az Egyesült Királyság és a Románia közötti munkacsoport a roma származású gyermekek kódulásával kapcsolatos az brit kollégám tette fel az erre vonatkozó kérdést, nagyon is sérülékeny célcsoportokkal kapcsolatban. A szülők bűnrészesei, bűntársai az emberkereskedőknek, vagy kapnak pénzt az emberkereskedőtől, vagy a gyermek felhasználásért kapnak díjat. A szülők akár részt is vesznek az emberkereskedelmen, emberkereskedőkké, embercsempészekké válhatnak. Hát képzeljék el, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe a vizsgálók, a nyomozók, amikor egy gyermeket kihallgatnak, és a szülő az elkövető. Mely gyermek fogja a szüle, mely gyermek fog a szülei ellen vallani? És akkor is, ha a gyermek esetleg úgy érzi, hogy független a szüleitől a gyermekek, nyomás alatt vannak azért, hiszen a család mellett kell kitartaniuk, kiállniuk. Nyomás nehezedik rájuk. Tavaly részt vettem egy, egy ilyen műveletben, egy kislányról volt szó, egy kislányt beazonosítottak, mint egy emberkereskedelem potenciális áldozatát, elvitték egy biztonságos helyre, és azon az éjszakán összekötött két lepedőt, és a második emeletről lemászott és elszaladt azért, hogy a védett helyről a szüleihez menjen el. A szüleihez visszament. Hogyan lehet egy áldozatot megvédeni, aki nem akar együttműködni önökkel? A gyermekek, akiket a szüleik adták el, akiket a szülők adtak el. Most hát a gyermek áldozatok, a gyermekgyanúsítottak helyzete, szerepe nagyon-nagyon nehéz. Ami a keresleti oldalt illeti nem szeretnék túl sokat mondani, azt hiszem egyértelmű, hogy a kereslet irányítja és motiválja az emberkereskedelmet, ami a szex szolgáltatások megvásárlását illeti. Én személyesen úgy gondolom, hogy nagyon nehéz minden szex szolgáltatás igénybevevő mellé egy rendőrt állítani. Öm. És nagyon fontos persze a megfelelő vádeljárások bevezetése. Nagyon sok időt töltünk a nyomozásokkal, vizsgálatokkal, bíróság elé állítani valakit, és hosszú időbe telik, nagyon nehéz. Ott vannak a vádak, ott vannak az ítéletek. Lassítsak le, mondják nekem, mondja az angol úr. Ugye gazdasági erőforrás, gazdasági forrás az emberkereskedelem áldozat, tehát ugye a profit vezérelt emberkereskedelem esetében nyilván az áldozat gazdasági tényezővé válik. Ha megváltoztatjuk a gazdasági klímát, akkor nos hát nagyon súlyos problémával kell szembenéznünk milyen problémás lakosságcsoportok vannak. Öt évvel ezelőtt, ha megnéztük az Európai Uniót, akkor néhány nyilat lehetett volna bejelölni és elmondani, hogy honnan érkeznek a fő változatok. Ma már ilyen térkép nem létezik. Az Európai Unió a Schengeni határok felülvizsgálata miatt, vagy a, rend, a Schengeni határok, a Schengeni rendszer miatt nagyon-nagyon megkönnyítették az emberkereskedők dolgát, hogy nagyon sok határnál be se kell mutatni semmilyen személyigazolványt. Tehát ma már nem lehet a térképen megjelölni, hogy honnan érkeznek a leginkább prominens lakosságcsoportok. Jó, rendben, mondja Hári úr. Például brit állampolgárokat Skandináviába exportálnak. Ezek nem harmadik világbeli alacsony iskolozottságú emberek, olyan nőkről van szó, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek, két-három nyelvűek, akik úgy gondolják, hogy a modern világban helyt állnak, és naponta kerülnek az emberkereskedő karmai közé, és Skandináviában tartják őket úgymond kényszer, munka, rabszolgasorsban. Most pedig Jorge asszonynak van lehetősége néhány válaszra kitérni. Úgy látom, hogy egy kicsit elszaladt az idő, rövide fogom mondandómat, és a Frontex alapvetően csak határellenőrzéssel foglalkozik, tehát nem fogok a nyomozásról, vizsgálatokról szólni. Nagyon fontos kérdés merült fel, az az, hogy különbséget lehet -e tenni az emberkereskedelem és az illegális bevándorlás között. Ahogy kollégám is említette, nincsen egyértelmű határ, amely húzható a kettő közé. Az emberkereskedelem persze be is kerül az illegális bevándorlás szélesebb értelmezési körébe. Az emberkereskedelem Az emberkereskedelem áldozataira alkalmazhatóak az illegális bevándorlókra vonatkozó szabályok, nincs általában megfelelő dokumentumok, nem léphetnek négynek be. Az európai nemzeti jogszabály védelmet biztosít az emberkereskedelem áldozatai számára, és például tartózkodási engedélyt kaphatnak ezek az áldozatok, miután kiderült róluk, hogy hogy kerültek be az országba. Nagyon fontos kérdés a képzés, illetve a tájékoztatás, a határőrök megfelelő képzése, felvilágosítása, annak érdekében, hogy mielőbb fel tudják ismerni, hogy az előttük álló ember emberkereskedelem áldozata-e vagy sem. És ez nem egy könnyű feladat, amikor határellenőrzést végzünk a külső határoknál, kevés idő van az ellenőrzésre, nem nagyon kevés idő van arra minden egyes embert leazonosítani, beazonosítani, kiváltképpen első körben nagyon nehéz felismerni egy ilyen áldozatot. A határőrök képzése nagyon fontos, nagyon fontos minél több információval ellátni őket, és le kell írni, hogy mi jellemző ezekre az áldozatokra, hogy lássák, hogy milyen jellemzőkre kell, keres, kell keresniük egyfajta profilt, áldozat profilt kell kialakítani, amely segítségével felismerhetik ezt a fajta szemét, és akkor az első kör után a második körben történne egy alaposabb megvizsgálás ennek az adott személynek. A képzés, továbbképzés nyilván kiemelten kell foglalkozzon olyan emberekkel, személyekkel, akik a legsérülékenyebb, legérzékenyebb áldozatai ennek a az ember vagy csoportnak nyilván a kíséret nélküli fiatalkorúak a legsérülékenyebbek közé tartoznak, a spanyol elnökség szorosan együttműködik a frontex és azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne a kísérő nélküli kiskorúak helyzetén változtatni a külső határok mentén, és egyetértek azzal, amit kollégáim elmondtak már erről a helyzetről, a területen belül, bár nem vagyunk kompetensek, nem tudjuk ezt a helyzetet teljes mértékben ellenőrzésünk alatt tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm az első kör előadóinak. Most pedig rá is térünk a második részre. És még helycserére kerül sor. Kérem szépen az FRA, az ILO és az Európa Tanács képviselőt, hogy jöjjenek előre. Bauer she can be now. yeah.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 Thank you very much. We proceed to the second panel. Köszönöm szépen, akkor következik a második témánk a, a csempészet megelőzése és a csempészet ellenes szakpolitikák monitorigja, az ezzel kapcsolatos információ gyűjtés a témánk. Már nagyon nagy késésben vagyunk, úgyhogy rögtön meg is adnám a szót az első szakértőnknek, Ioannis Dimitrakopoulos úrnak, az Európai Alapjogi Ügynökség képviselőjének. Köszönöm szépen! Megköszönöm, hogy az alapjogi ügynökséget meghívták erre a nagyon fontos szemináriumra. Hölgyeim és Uraim! Az alapjogi ügynökség egyik legfontosabb célja, hogy az európai intézményeknek, illetve a tagállamoknak szak, tudást vagy szak tanácsot adjon a különböző alapjogi kérdésekről, az emberkereskedelemről, a rabszolgasságról, illetve a súlyos alapjogot sértő cselekedetekről. 2007-ben alakultunk, és munkákat azzal kezdtük, hogy a gyermek csempészet témájában kutatást indítottunk. Mutatókat használtunk, amelyek azt a célt szolgálták, hogy megbízható EU-s adatokat gyűjtsünk. Az ügynökség által használt mutatók négy területre vonatkoznak, az áldozatok felderítése, az áldozatok véde, védelme, az elkövetők elleni eljárás, illetve a megelőzés. Az Európai Unióban a gyermek kereskedelem című jelentésünket tavaly júliusban mutattuk be, ezt, ezt szeretném most összefoglalni. Az áldozatok fellelése. Az adatgyűjtési mechanizmussal kapcsolatban arra jutottunk, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan definiáljuk az emberkereskedelmet, hogy a szexuális és gazdasági kizsákmányolás, a kényszerházasságok, az örökbefogadás, a szervkereskedelem is szerepeljen ebben. Ezzel kapcsolatban a kutatás kimutatta, hogy csupán 8 tagállamban működik ezzel kapcsolatos adatgyűjtés, három tagállamban jelenleg fejlesztik ezt ki. Ezen kívül a rendőrség, illetve a határőrség is gyűjt ezzel kapcsolatos adatokat több tagállamban. Második mutatónk, hogy évente a tagállamok hány gyereket, hány csempészet gyereket találnak, illetve hányra lelnek rá. Kor, nem, származási ország és egyéb felbontásban elérhetők ezek. Az a gond, hogy az emberkereskedelem alapvetően egy bújtatott tevékenység, és nagyon sokszor összekeverednek az adatok a prostitúcióval és a csempészettel. A 2009-es jelentés kimondja, hogy sokszor az emberkereskedelmet nem legfőképpen a gazdasági kizsákmányolás céljából vizsgálták, tehát ez nem volt prioritás a bűnüldözési szervek szempontjából. Ugyanakkor az Egyesült Királyságban például 2009. április és szeptemberre között 347 emberkereskedelmi áldozatot fedeztek fel, vagy ennyire derült fény, ezeknek 74%-a volt nő és 30%-a kiskorú. Írországban 2009-ben 66 potenciális emberkereskedelmi esetre került, derült fény. Nagyon fontos az is, hogy hogyan képzik ki a bűnözési szakértőket, a szociális munkásokat, az egészségügyi dolgozókat, illetve a civil szervezetek képviselőit. Ezzel kapcsolatban sok tagállamban nem volt megfelelő stratégia. Négy tagállam a bűnöldözési szakértőknek semmilyen képzést nem nyújtott. Következő téma az áldozatok védelme. sokszor a, ö, sok országban a gyermekek érdekeit veszik alapvetően figyelembe. Nagyon sok tagállamban a saját tagállami jogszabályokat alkalmazzák, Németországban, Spanyolországban, Franciaország és Olaszországban. igaz ez máshol, például Írországban pedig az esetjogon alapulnak a fellépések. A tartózkodási engedéllyel kapcsolatban arra jutottunk, hogy az tagállamok felében csak akkor kap tartózkodási engedélyt az áldozat, hogyha együttműködik a rendőrséggel. Sokszor azonban erre nincs lehetősége az áldozatoknak, és sokszor nem, figyel, nem veszük figyelembe azt a tényt, hogy az ember csempész akár bosszút is állhat az áldozatom. Sokszor a gyerekeknek egyáltalán nem adtak tartózkodási engedélyt, tíz olyan tagállam volt, amely nem is vezetett statisztikát arról, hogy hány gyermeket csempésztek az országba. Nagyon fontos lenne az, hogy minden tagállamban létrehozzanak egy, egy nemzeti hazautalási mechanizmust, ugyanakkor a kutatás szerint kilenc tagállam ilyen egyáltalán nem létezett, négy tagállamban pedig erről nem is volt információ. Az elkövetők üldözése. ítéletek szempontjából arra jutottunk, hogy nagyon sokszor összekeverik a statisztikákat embercsempészete kapcsolatban, összekeverik a statisztikákat a csempészettel és prostitúcióval, ezért nagyon nehéz ezt a mutatót használni. Nagyon kevés olyan ítélet született, ahol konkrétan gyermekcsempészet volt a, a vád. Négy tagállamban történt ilyen 2000 és 2007 között, öt tagállamban egyáltalán nem született ilyen, itt, ilyen ítélet. Volt egy olyan tagállam, ahol egyáltalán nem derült fény semmilyen gyermekcsempészeti esetre. Sokszor a letartóztatások nem, nem vezetnek sem bűnöldözéshez, nyomozáshoz, vagy, vagy ítélethez. A Pentaméter 2 vizsgálat eredményei azt mutatták az Egyesült Királyságban, hogy a 406 letartóztatott szeméből 67-et vádoltak meg, és csupán 15-öt ítéltek el 9-től 11, 9 hónaptól 11 évig terjedő büntetésre. Ami a kárpótlást, az áldozatoknak, az kiskor áldozatoknak fizetett kárpótlást illeti, el kell mondjam, hogy a kutatás szerint nem minden tagállamban van meg a gyermekek joga arra, hogy ilyen kárpótlást kérjenek. Egyébként ez egy polgári, ügy, ügyi, polgári jogi eljárás, és nem minden országban van erős statisztika, Hollandiában igen, ugyanakkor kivételt jelent, hogyha egy gyermek meg is kapja ezt a kárpótlást. A, cse, a csempészet megelőzése sokszor nem sikerül elérni a potenciális áldozatokat. Különböző telefonos vonalak léteznek ezzel kapcsolatban. Van egy európai telefonos vonal, ez a 116000, de ez nullás szám, de ez csak 11 tagállam alkalmazza. Végezetül szeretném azt elmondani, hogy az alapjogi ügyőkség számára a bizottsági javaslat mindenképpen előrelépést jelent az ember kereskedelem elleni harcban, illetve az áldozatvédelemben. A hetedik cikk, amely arról szól, hogy az áldozatokat nem szabad büntetni. Nos, ez egy rendkívül ö, fontos jogszabálytervezet lehet. hogyha nem büntetjük az áldozatokat, akkor megnövekedhet az áldozatok bizalma a bűnözési szervekben. Nagyon fontos, hogy a tízes cikk értelmében támogassuk az, üldözöttek, az áldozatokat, illetve a 12-es, 14-es cikkben olvashatunk arról, hogy, mi a, hogy hogyan kell segíteni a gyermekáldozatokat. A kettes cikk szól a kereskedel, a, a kéregetésről, illetve a szervkereskedelemről. Illetve olvashatunk az irányelv tervezetben az örökbefogadásról is. A Lisszaboni szerződés értelmében az irányelv tervezet mindenképpen hasznos lehet a migráció szempontjából, illetve a harmadik országból származó gyermekek és örökbefogadások szempontjából is. A 2009-es Europolt, Europol okta jelentés értelmében nagyon sok elmondható az, hogy gyakorlatilag semmilyen gyermek áldozat nem volt hajlandó együttműködni a hatóságokkal. Fontos lenne tehát az, hogy a gyermekek megbízanak a hatóságokban, illetve hogy egyfajta függetlenséget élvezzenek, a, tehát ne függjenek a csempészektől. A bizottság akcióterve ezzel kapcsolatban 2010-2014-es dokumentuma azt kéri, hogy a menekült jogi jogszabályokat, vagy közösségi vívmányokat ezzel kapcsolatban felül kell vizsgálni. A jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban, a jogszabályok átvételével kapcsolatban a tagállamokban általában nincsen gond, hanem pusztán az alkalmazásukkal. Az alapjogi intézet, az Europol, az Eurojust, a Frontex és a civil társadalomból gyűjtött példák alapján a bizottságot arra kérjük, hogy a, hogy a mi adatainkat és szakértelmünket is vegye figyelembe. Ez vonatkozik az adatgyűjtésre, és arra kérem a bizottságot, hogy a legfőbb érintett felek, érdekelt felek véleményét is vegye figyelembe, gondolok itt többek között az alapjogi ügynökségre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek, Beate Andres asszonynak, aki a munka elleni fellépés keretében kidolgozott munkacsoportot vezeti. Tudjuk, hogy az ILO kiváló munkát végzett ezen a területen, és szeretném megadni a szót Andres asszonynak. Madam Chair, distinguished members of parliament, ladies and Tisztelt elnök asszony, tisztelt eh, képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Eh, egy új Európai Uniós irányelv vitája során, amely az emberkereskedelem megelőzésére és leküzdésére céloz. Az ILO nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek és a szeminárium szervezőinek, hogy eh, megoszthatjuk önökkel a véleményünket az irányelvvel kapcsolatban. Arra kértek, hogy az információgyűjtésre az az emberkereskedelem ellenes politikák megelőzésére és monitorozására koncentráljak, de mégis van néhány megjegyzésem az irányelvvel kapcsolatban. Üdvözöljük az új irányelvet, és az az ILO és má, öt más szervezet által aláírt levelet szeretném a figyelmükbe ajánlani, amelyet megtalálhatnak a termen kívül. Azt kéri az irányelv a tagállamoktól, az Európai Parlamenttől és a Bizottságtól, hogy, hogy mindent tegyenek meg az emberkereskedelem minden formája ellen, és előzzék meg a kizsákmányolást, és védjék az áldozatokat. A 2002-ben 629-es tanácsi keret határozat elfogadása óta nagyon sok minden történt európai szinten. A nemzeti jogszabályalkotást közelítették egymáshoz, és harmonizálták a Palermo protokollal. Ez oda vezetett, hogy egyre több ügyet sikerült felderíteni, és vádemelésre is sor került, főleg a, köztük a, a munkaerő kereskedelemmel kapcsolatban. A közelítés ellenére még mindig kevés a vádemelés az áldozatok számához összehasonlítva. Az ILO becslése szerint 2005-ös becslése szerint legalább 570 ezer áldozatot kényszerítettek munkára, és az iparosodott országokban és átmeneti országokban, és 470 ezer személy ebből emberkereskedelem áldozata lett. 43, az, az emberkereskedelem áldozatainak 43 százaléka, e, százalékát a szexiparban dolgoztatják, a meglévő, meg fennmaradó 57 százalék pedig gazdasági kizsákmányolásra e, kényszerült, gazdaságilag kizsákmányolták, vagy pedig mind gazdasági, mind szexuális kizsákmányolás áldozata lett. A legtöbb áldozat nő és gyermek, ezért nagyon sok férfi nem igazán jut el a segítségnyújtó programokig. Úgy gondoljuk, hogy az új irányelv tervezet, hogyha elfogadásra kerül, három területen javítani fogja a vádemeléshez vezetést. Először is ez az irányelv minimális szabályokat fogad el a, kriminál, a bűncselekmények hat meghatározásával és a szankciók meghatározásával kapcsolatban, és a kérlegetés, kódulás is belekerül ebbe hisz akkor, hogyha kényszer hatására valósul meg az ILO 29-es egyezményének köszönhetően. Másodszor az irányelv tervezett nagyobb hangsúlyt helyez az áldozatok védelmére és a kompenzációra. E, harmadszor az irányelv nemzeti jelentéstevők e, hálózatát hozná létre. Egy ilyen mechanizmusnak fontos jelentéstevő funkciója van, és lehetővé teszi azt, hogy az áldozatok védelmére koncentráljunk. Nagyon nagy előrelépésekre került tehát sor, és szeretném itt kihangsúlyozni előttünk az álló legnagyobb kihívásokat. Különös tekintettel a munkahogyi ellenőrzésre, az adatgyűjtésre, a megelőzésre és a munkára kényszerítésre koncentrálnék. Az ILO 29-es egyezményét ratifikálták az Európai Uniós tagállamok, amely a kényszermunkára vonatkozik, mégis nagyon sok jogszabályalkotónak még mindig gondjai vannak azzal kapcsolatban, hogy különbséget tegyen a kényszermunka és a kizsákmányoló munkakörülmények között. Hogyha a jogszabályalkotás nem tud világos határt meghatározni a kényszermunka és az elfogadható sztenderdeknél rosszabb munkakörülmények között, akkor nehéz lesz, a jogsz- akkor nehéz lesz az igazságszolgáltatás feladata, és az ő feladatuk akkor, hogy esetjoggal definiálják ezt. Egyes tagállamok tapasztalata azt mutatta, hogy ha nem, hozunk, nem folytatunk tudatosítást ezen a területen, akkor újabb bűncselekmények merülnek fel, amelyek a kényszermunkával kapcsolatos, kapcsolatosak, és nem kerülhet sor nagyon sok esetben vádemelésre. Az irányelv tervezett 8-as cikke cikkét üdvözöljük, és itt az ellenőrzések, illetve a nyomozások, illetve a vádemelés nem függene az áldozatok tanúvallomásától. Ebben az összefüggésben az ILO szeretné kiemelni azt, hogy milyen fontos szerepet játszanak a munkaügyi inspekt, inspektusok. Egyes tagállamok, Európai Uniós tagállamokban vannak még korlátai a munkaügyi inspekcióknak, mégis fontos szerepet játszanak az a mm, szexiparon kívüli emberkereskedelmi esetek felderítésében és a nyomozásban. Az rendőrséggel ellentétben a munkahogyi inspekt, inspekciók során az inspekciót végzőknek lehetőségük van belépni a munkahelyre, házkutatási parancs nélkül tanácsot adhatnak, és nyilván önök is tudhatják, hogy az ILO tagállamok most új sztenderdekről tárgyalnak éppen a háztartási munkával kapcsolatban, és így a háztartási munka és a munka jog alá tartozna. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az ILO-nak a tanácsai illetve megjegyzéseinek megfelelően a munkaügyi inspekciót végzőknek az elsődleges feladata, hogy védjék a munkavállalókat, és nem pedig az a feladatuk, hogy a bevándorlási jogot érvényesítsék. Tehát tulajdonképpen ők a korai figyelmeztető rendszer részét képezhetik, és azokon a területeken, ahol a munkaügyi védelem gyenge, segítséget nyújthatnak. Most az adatvé, adatgyűjtéssel kapcsolatban az új irányelv a nemzeti jelentéstevők hálózatát hozná létre. A tapasztalat azt mutatja, hogy a független mechanizmus, amely nem kapcsolódik egy bizonyos minisztérium mandátumához, ez a legjobb arra, hogy az összes emberkereskedelmi formát monitorozza és információt gyűjtsön a különböző forrásokról. Nagyon fontos ennek során az, hogy információt gyűjtsünk a az információ gyűjtésben nagyon fontos az áldozat definíciója. Amint a kompetens hatóságoknak vannak információik azzal kapcsolatban, hogy egy személy az emberkeselem áldozata lehet, itt ezzel kapcsolatban az irányelv nem mondja meg, hogy ez az indikáció mit tartalmazzon. Az ILO eh, eh, eh, emberkereskedelmi indikátorok listáját fejlesztette ki a Delphi metodológiával kapcsolatban. Tehát a Delphi indikátorokat teszteltük, és bizonyos egy speciális tanulmányt készítettünk el, vagy felülvizsgálatot készítettünk el a Frontex-el együttműködésben. Körülbelül 5%-a a megfigyelt lakosságnak, tehát a visszafordított migráns munkavállalóknak a kényszermunka áldozata lett. Lehet, hogy ez 5% nagyon alacsonynak tűnik, de hogyha a teljes lakosságot vesszük, akkor ez egy hatalmas nagy arány. Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy az összes ember, az emberkereskedelem áldozatának áldozatául esett eh, személyeknek csak kis részét azonosítják be, és nyújtanak nekik segítséget. A Delphi indikátorok eh, eh, az emberkereskedelmi esetek screeningére is alkalmasok lennének. Hogyha a tízes cikket megfelelően használnák és alkalmaznák, ha jobb struktúrák és jobb eljárások működnének az áldozatok azonosítására, akkor az egész rendszer nyilván jobban működne. Az ILO meg, meg szeretné jegyezni azt is, hogy az irányelv a tagállamokat arra kéri, hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az kizsákmányolás iránti kereslet csökkenjen. Az álló arra ösztönzi a tagállamokat, hogy koherenciát, teremtsenek koherenciát az irányelv és a foglalkoztatási törvények között legyen szó a szerződéses munkavállalás és a munkavállalók toborzása eseteiről. Nagyon sok esetben az illegális toborzó ügynökségek működtek arra tám, tám, ösztönöznénk az Európai Uniós tagállamokat, hogy a nemek iránti érzékeny me, megelőző programokat fogadjanak el, itt különös tekintettel a nőkre és a gyerekekre, hiszen ők különösen kivannak téve az, a kizsákmányolásnak és a visszaéléseknek. De persze minden típusú emberkereskedelmi tevékenységet fel kell, meg kell szüntetni. Az ILO a munkavállalók és a munkaadói szervezeteknek a részvételét is ajánlja. E, ezen a területen a szociális partnerek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a tudatosításban, illetve az áldozatok azonosításában és az elkövetők azonosításában. Végezetül pedig, ez az utolsó pontom, elnök asszony, az álló eléged, nagyon e, nagy megelégedéssel vette tudomásul, hogy az irányelv egy emberi jogi megközelítést is tartalmaz, az alapjogok Európai Uniós kartájára utalva. Szeretném itt a diszkrimináció ellenesség, a gyülekezési jog, a gyermekek joga és egyéb jogok betartását hangsúlyozni. Az emberkereskedelem elleni fellépés alapvető, és ebben az emberi jogok védelme is elengedhetetlen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen az ön nyilatkozatát és előadását. És ha megengedi, akkor kifejezem azon reményemet, hogy legalábbis a végén lesz alkalmunk meghatározni, hogy mégis micsoda nagyságrendű emberkereskedelemről van szó. most pedig ha megengedik, megadom a szót Lídia R. asszonynak, aki az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése emberkereskedemmel foglalkozó albizottsága elnöke. Nagyon szépen köszönöm jelentéstevő asszony, nagyon szépen köszönöm hölgyeim, hogy meghívtak az Európa Tanács nevében itt jelenthetek, és gratulálok ahhoz, hogy egy ennyire sokszínű szakértői gárdát hívtak meg, és meghallgathatok egymás véleményét, és ezzel a témával kapcsolatban olyan álláspontokat hallottam, melyeket eddig még nem hallottam, pedig egy ideje foglalkozom ezzel a kérdéssel, és be kell valljam, hogy ahol azt mondták a kerekasztal beszélgetésnél, hogy az ember kereskedelem úgy tűnik nem prioritásként kezeli a spanyol elnökség, talán nem tudom pontosan. Tehát szerintem ezt a pontot azért ki kellene ismét emelni, és meg kell néznünk azt, hogy valóban prioritás legyen a kábítószerkereskedelem úgy tűnik, hogy prioritásként kerül elő. Az ember, illetve az a nőkereskedelem miért nem élvez ugyanekkora prioritást, hiszen az emberek is árucikkekké válnak ebben a közegben. Az a tény, hogy az Európa Tanács parlamenti közülését képviselhetem itt, ez azt bizonyítja, hogy az Európa Tanács és az Európai Unió között kidolgozott megállapodás amely arról szólt, hogy megerősítsük az együttműködésünket a parlamenti közül és az Európai Parlament között. Szerintem kiválóan képviselem ezt a megállapodást. Nagyon fontos eh, a téma, mindenkit egyformán érint. Nagyon jó, hogy mind a két közülés, a parlamenti és az Európai Parlament. Én 91 óta vagyok tagja eh, az Európai, az Európa Tanács parlamenti közülésének, és sok éve foglalkozom az emberek kereskedelmmel. Az Európa Tanács parlamenti közülése sok éve foglalkozik az emberkereskedelmi küzdelemmel. 97-ben azt kértük, hogy dolgozzanak ki egy konvenciót, egy egyezményt, amely arról szólt, ez a, az egyezmény gyakorlatilag 2005 májusában került előtérbe a Valsói parlamenti közülési ülésünkön. A parlamenti közgyűlés egyenjogúságú, egyenjogúsággal foglalkozó bizottsága nagyon büszke arra, hogy elérte ezt a, az egyezményt. Ennek az egyezménynek az alapgondolata a férfi és női egyenjogúsági bizottságból származik, vagy neki köszönhető, egy delegáció, ennek a bizottságnak a delegációja részt vett az már említett egyezmény kidolgozásában, és mint említettem, ez az egyezmény, amelyet az Európa Tanács dolgozott ki, 2008. február 1-én lépett hatályba, és a mai napig 28 európai ország ratifikálta, ebből 18 tagja az Európai Uniónak, és 15 másik ország aláírta ezt az egyezményt, 8 ország tagja az Európai Uniónak. Egy ország talán meg is felismeri magát, sem nem ratifikálta, sem nem írta alá ezt az egyezményt, de szerintem magyarázata tartozik ez az ország, bizonyára magára ismer. Most az Európa Tanács egyezménye, ez már korábban előkerült, ez egy nagyon is kiváló eszköz az emberkereskedelmi emberkereskedelmi küzdelemben. Nem csak azért, mert emberjogi megközelítésű, az áldozatvédelem kiemelt fontosságú, elsődleges prioritású, és nem csak a vádeljárás, nem csak a bűnelkövetők elfogása a cél. Van egy szakértői munkacsoport, amely ellenőrzi ennek az egyezménynek a hatékonyságát, és azt hiszem, hogy mindenképpen el kell gondolkoznunk ennek a munkacsoportnak a tevékenységét. Ez az ellenőrző szerv, amely független szakértőkből áll, nemzetközi szakértőkből, szerintem garantálja azt, hogy független módon lehet megítélni az egyezmény hatékonyságát, és remélem, hogy bármi történjen is, akár a nyomonkövetési eszköz, amelyet az említett irányelv előirányoz, remélem, hogy az ellenőrzés, a monitoring mindenképpen egymás kiegészítéseként tekinthető, hiszen nagyon fontos a koherencia, és szerintem aberált ötlet szerintem az, hogy oda kell állnunk az választó polgáraink elé, és azt kell elmondani és elmagyarázni nekik, hogy miért kell két ilyen ellenőrző szervnek léteznie. Miért dolgozik két intézmény ugyanazon a problémán. Nagyon fontos, ugye a három p már hallottuk, angolul, illetve spanyol és P-vel kezdődött a prevenció, protekció, illetve a vádeljárás, francia poursuit. Itt férfiak, nők, asszonyok, gyermekek, erről van szó, mindegy, hogy milyen emberkereskedelem, milyen célú emberkereskedelem legyen a szexuális vagy kényszermunka, tehát bármilyen célú emberkereskedelemről legyen szó, minden érintett áldozatot meg kell óvni, védeni. Azt gondolom, hogy meg kell néznünk tehát például a szerv kereskedelm esetében, vagy az örökbefogadás esetében is már szóltunk erről. Ez az egyezmény határokon átnyúló és nemzeti megközelítésű, ezt már említette az Európol és az Eurojust képviselője is. Nagyon fontos természetesen, nem szabad pontosabban, hogy is mondom, a határ, át, a határ átlépés nem szabad a határátlépés mechanizmusai nem szabad, hogy elősegítsék az emberkereskedelmet. Nagyon fontos ugye a beazonosítás, a minősítés, az áldozatok beazonosítása, minősítése. hiszem, ugye van 30 nap türelmi idő, és most pedig az európai parlamenti kollégákhoz fordulok. Szeretném, hogyha ezt a feltételt, amelyet mert nagyon nehezen tudtuk ki harcolni az Európai Tanács parlamenti közülésben. Nagyon nehéz elérni, hiszen azt hiszem semmilyen európai tagállam nem akar türelmi időt adni, 30 napot például pedig az áldozatoknak szükségük van gondolkodási időre, az a kapcsolatban, hogy együtt akar-e működni, vagy nem a bűnöldöző szervekkel és rendőri hatóságokkal. Aztán egyetértek azzal, amit már mondtak a kollégák, nagyon fontos, hogy valaki együtt akar -e működni, vagy nem az illetékes hatóságokkal. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos a tartózkodási engedély, odaítélése, aztán a hazaküldés, a, tehát a, visszaküldés kérdése is nagyon fontos, aztán a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdése is nagyon fontos. Fontos ugye annak a meghatározása, hogy szexuális vagy munka céljából kereskednek-e ezekkel az áldozatokkal, nagyon fontos tehát meghatározni, hogy milyen típusú, milyen e, orientációjú emberkereskedelemről van szó. Ami a nyomonkövetés mechanizmusát illeti, szerintem ezt már nem kell kifejtenem. Talán elég annyit elmondani, hogy a, a Gréta, ez a bizonyos szakért, független szakértői ellenőrző csoport az Európai Tanácson belül már elindította az első e, operációit vagy műveleteit, Jelenleg monitoringot végez hat Európai Uniós tagállamban, Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson, Dániában, Romániában, Szlovákiában. A többi ország, Albánia, Horvátország, Grózia és Moldávia 2011. szeptemberig fog lezárulni majd ez a folyamat, amikor a belga elnökség októberben megrendezi az első konferenciát Remélem, hogy már lesz elegendő adat, amely alapján megfelelő konklúziókat tudunk levonni az októberi konferencia keretében. Zárásképpen szeretném felhívni azon országok figyelmét, amelyek még nem írták alá, vagy nem ratifikálták ezt az egyezményt, hogy tegyék meg. Tehát akik sem ratifikálták, sem nem alá nem írták, tegyék meg, mert azt gondolom, ha nem csak az Európa, nem csak az Európa Tanácsban, hanem az egész Európai Unió területén ugyanazt a logikát kellene folytatnunk ezen a területen. Együtt kell működnünk a jövőben is, minél szorosabban, és remélem, hogy az októberi konferencián, amelyet a belga elnökség fog megrendezni, és remélem, hogy a decemberben az Európa Tanács által megrendezendő konferencián ismét együttesen tudunk fellépni például az áldozatok védelmével kapcsolatos közös szabványok kidolgozásában. Ez nem csak az áldozatok érdekét szolgálja, hanem a koherencia érdekeit is, érdekeit is, és azt hiszem, hogy ez elősegíteni, megkönnyíteni azt is, hogy hogyan magyarázzuk el a választó polgárainknak, hogy két külön intézmény, két külön módszerrel közelíti meg ezt a problémát. Köszönöm szépen a figyelmüket! Nagyon szépen köszönöm Er asszony a nagyon érdekes előadását, és köszönöm szépen, hogy rámutatott arra, hogy szorosabban működjünk együtt az európai intézmények között. Én szeretném azt a nagyon kellemetlen témát bevezetni, hogy ami az idő tényezőt illeti, a társ elnökök úgy döntöttek, hogy a legvégén lesz egy közös vita. Az összes előadás végét követően. Figyelembe vettük azoknak a képviselőknek a... Tehát látjuk, hogy kik kívántok szót kérni. Szeretnénk kérni, a kiváló előadóink köztünk maradnának a végéig, hogy kollégáink fel tudják tenni a kérdéseket. Tehát feljegyeztük a hozzászólók nevét, és kérem, hogy mindenki legyen türelemmel, mert amint látják, kiváló előadóink vannak különböző területekről, szakterületekről, Nagyon sok, nagyon tapasztalt előadónk van, és sajnálatos lenne, hogyha nem tudnánk meghallgatni őket. Ha megengedik, akkor mm, felkérem a következő előadókat, hogy tartsák meg előadásokat az International Save the Children szövetségtől, Rebecca O'Donnell asszony kérem meg, aztán az UNICEF, illetve az ENSZ menekültügyi hivatalának képviselőt is kérem szépen, Metz Paulson urat is kérem szépen a svéd rendőrség részéről, hogy foglalja el a helyét az elnöki pulpituson. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon is ambíciózusok voltunk. Nagyon sok különböző témát vetettünk föl, és nagyon sok különböző témában szerettük volna meghallgatni a szakértőket. Hogyha most ide megérkeztek a szakértőim, akkor a szakértőink, akkor azt szeretném kérni, tőlük, hogy egy közös vitát tartsunk majd a végén. Rebecca O'Donnell az első hozzászóló, aki a nemzetközi Save the Children Alliance európai csoportjának a képviseletében érkezett, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson. A Save the Children egy politikai és tanácsadói munkában vesz részt európai és nemzeti szinten. Kutatási programokat is végzünk, amely, amely programok az európai országokra és harmadik országokra is vonatkoznak. Brüsszelben az NGO emberkereskedelmi munkacsoportjának a tagjai vagyunk az Emberi Jogi és Demokráciai Hálózatban. Nagyon örülök, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. A HRDN csoport egy állásfoglalást nyújtott be a meghallgatással kapcsolatban, és ez közös álláspontunkat is tükrözi. Néhány dologra szeretnék koncentrálni, amelyek alapvető jelentőségűek a az emberkereskedelem áldozatainak nyújtott segítség esetében az Európai Uniós politikát nézzük meg először. miért kerültek az emberek kizsákmányolás áldoz, miért lettek kizsákmányolás áldozatai, lehet ez fenyegetettség, kényszer, kényszermunka, szexuális kizsákmányolás. Tehát a kereskedelem, emberkereskedelem az, az emberi jogok megsértése, egyértelműen megsértése, és itt a gyermekeknél még súlyosabb a bűn, ez a cselekmény nem csak az emberkereskedelem, hanem az ebben való segítségnyújtás és bűncselekmény Mások is, mások is elmondták, hogy mit jelent a támogatás és a segítségnyújtás fizikai, pszichológiai és szociális segítségnyújtásról beszélünk itt. Három alapvető dolgot szeretnék említeni. Először is a, a segítséghez való hozzáférést jognak kell tekinteni, tehát ez nem, itt nem arról van szó, hogy hogy csak azok férhetnek hozzá a segítségnyújtáshoz, akik eh, hajlandók később kooperálni, vagy mondjuk tanulvallomást tenni. Másodszor a segítségnyújtáshoz való hozzáférés mindenki számára biztosított kell, hogy legyen, aki emberkereskedelem áldozata lehet. Tehát olyanok is, akik az Európai Unióból, unión kívülről érkeztek, és akiknek a migrációs státusza eh, bizonytalan harmadszor, a eh, emberkereskedelem áldozatává vált gyerekek esetében különösen fontos a segítségnyújtás, és itt egy átfogó gyermekvédelmi rendszert kell kialakítani, amely az általános gyermekjogokat és szükségleteket is figyelembe veszi. Milyen kulcsfontosságú ajánlásaink lennének a parlament számára? Ahogy láttuk, az Európai Uniós irányelv egy nagyon fontos előrelépés. Összehasonlítva ezt a 2002-es kereti határozattal, nem csak az emberkereskedelem leküzdésére koncentrál, hanem a megelőzésre is, és ezért a kereskedelem áldozat, emberkereskedelem áldozatével vált személyek jogainak a védelmét és előtérbe áll, állítja. Azt várja a tagállamoktól, hogy biztosítja, biztosítsák azt, hogy nem csak az kap segítséget, aki hajlandó tanúvállomást tenni. Ez nagyon fontos előrelépés eh, az Európai Uniós jogban és megfelel a nemzetközi jognak. Mindemellett ami kevésbé bizonyos az az, az hogy az emberkereskedelem áldozataivá vált személyek harmadik országokból is hozzáférhetnek e a segítséghez az irányelv alapján. Ez a javaslat azt mutatja ki, hogy nem fog ez a, a 2004-es irányelv ellentétben nem fog ez a tartózkodási státusszal foglalkozni. Az Európai Uniós visszafordítási irányelv, amely azt, azt arra kötelezi a tagállamokat, hogy az illegálisan a hely, területükön tartózkodó személyeket fordítsák vissza, nem tesz lehetővé kivételt az emberkereskedelmi áldozataival vált személyekre sem. A 2004-es irányelv eh, tehát eh, a eh, rövidtávú tartózkodási engedélyt tesz lehetővé, de csak azoknak, akik együttműködnek a büntetőeljárás során. Tudjuk, hogy a 2004-es irányelvet hamarosan felülvizsgálják, de a Lisszaboni szerződés ugye életbe lépett, és ez egy integráltabb megközelítést tesz lehetővé a e, védelem és a migrációs e, eset, ügyek esetében, ezért azt szeretnénk kérni a parlamenttől, hogy gondolja végig, hogy a jelenlegi javaslatban nem lehetne már belefoglalni azt, hogy mindent e, áldozat kapjon támogatást és segítségnyújtást, függetlenül a migrációs státuszuktól. És Nyilván nagyon sok Európai Uniós eszköz lehet, amely hatással lehet az emberkereskedelem áldozataira. Azonban nem szabad, hogy hézakok alakuljanak itt ki, holisztikus megközelítést kell alkalmazni, és az irányelv kell, hogy legyen az alapvető eszköz. Ezeknek az elveknek a kapcsolata függ természetesen attól is, hogy milyen személyekről van szó. Ami a gyerekeket illeti, a javaslat megsz- világos, és a tagállamok egyértelmű cselek, tagállamoktól egyértelmű lépéseket követel a gyermekek védelme érdekében. Mi azt javasoljuk, hogy az irányelv ismerje föl azt, hogy, be kell, hogy ez egy szélesebb körül nemzeti gyermekvédelmi rendszer része kell, hogy legyen. Mi ez mit jelent? A gyermekvédelmi rendszer számos intézkedést tartalmaz, és ennek keretén belül együttműködik, külön, együttműködnek különböző hatóságok. E, itt lehet többszektoros koordináció és egyéb gyermekvédelmi kérdések. Az irányelv tehát elvárhatja, hogy e, külön segítségnyújtást adjanak a, a gyermekáldozatoknak, és a nemzeti gyermekvédelmi eh, rendszerbe ezt illeszék be. És a nemzeti jog alapján a gyermekek már bizonyos védelemben részesülnek, ugye? És eh, ez különösen fontos a harmadik országokból érkezett gyermekekkel eh, kapcsolatban, és itt említeném a kéregető gyerekeket, vagy a kéregetésre kényszerített gyerekeket is. A nem ki, el nem kísért gyermekekkel kapcsolatban itt itt, ugye nincsen kísérőjük a gyerekeknek, akkor egy speciális képviselőt vagy kísérőt lehet kijelölni melléjük. Ez egy független és képesített személy kell, hogy legyen és kulcsfontosságú szerepet játszanak itt a gyermek kísérők. A parlament és a tanács végig kell, hogy gondolja, hogy bizonyos rendelkezéseket belefoglaljon az irányelvbe a gyermekek kísérőivel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak meg kell vizsgálnia, hogy milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a e, kísérővel e, nem rendelkező vagy a családjától elszakított gyermekek e, jogait, illetve szükségleteit hogy lehet megvalósítani. A megelőzés nyilván jobb, mint a gyógyítás. A múlt, héti, múlt heti belügyi és igazságügyi tanács az Európai Bizottságot arra kérte, hogy értékelje, hogy az Európai Uniós jogszabályok megfelelő védelmet nyújtanak-e annak érdekében, hogy a kísérővel nem rendelkező gyermekek védelme megvalósuljon a eljárások során és A parlamentnek tehát végig kell gondolnia azt, hogy új horizontális intézkedésre szükség van -e ezen a területen. Ugyanis nem szabad, hogy szemet hunyunk azon tény felett, hogy egyértelmű korlátok merülnek fel az a kapcsolatban, hogy harmadik országból érkező gyermekekkel kapcsolatban milyen védelem valósulhat meg. A gyermekeket nem szabad úgy visszaküldeni az e, származási országba, hogy az emberkereskedelem áldozataivá váljanak. Az irányelv azonban ezen a ponttal kapcsolatban nem világos, nem szabad elfelejtenünk, hogy egyes országok származási ország szerinti központokat hoznának létre, és ezekkel visszaküldenék a gyermekeket. Még például Afganisztánban is amely nem igazán képes gyermekjogi rendszereket létrehozni, még ilyen országokba is visszaküldik a gyermekeket, akik aztán az ember kereskedők áldozataiba válhatnak a parlamentnek, tehát meg kellene vizsgálnia azt, hogy hogyan lehetne több biztosítékot megvalósítani és beleépíteni az irányelvbe. Nagyon sok egyéb javaslatunk lenne, például a korai, tehát az emberkereskedelem áldozatával vált személyek korai eh, azonosítása. Azt gondolom, hogy a tagállamokat arra lehetne kérni, hogy nemzeti eh, referencia központokat hozzanak létre, hogy ez eh, ILO is elmondta, a Delphi indikáció is nagyon fontos, ezt használni kell, és mi is használtuk a kutatásunkban. A vádemelés elmaradása, illetve a szankciók nem alkalmazásával kapcsolatban, ezt is említettük már, ami pedig az emberkereskedelem áldozatává vált személyek joga a kompenzációra. Itt a bűncselekmények áldozataivá vált személyek jogairól van szó, a jogi segítségnyújtáshoz való jog, és Azt javasoljuk, hogy az irányelv eh, biztosítsa azt, hogy jogi segítségnyújtást, illetve jogi képviseletet kapjanak azok a személyek, más, ezek a személyek más eh, csatornákon keresztül is, eh, nem csak a büntető eljárások során, mint például a kompenzációs alapok. Köszönöm szépen. Thank, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig megkérdezem, kérem Feléla Novák Irons az UNHCR részéről, hogy tartsa meg előadását. Uh, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon hat ENSZ ügynökség nevében mondhatom el a beszédemet. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága, az UNICEF, az, az Emberi Jogi Főbiztos Hivatal, az UNIFEM és az ILO nevében. Együttműködtünk annak érdekében, hogy közös álláspontot dolgozunk ki az Európai Bizottság irányelv tervezetével kapcsolatban, és egy közös levelet fogalmaztunk meg, amelyben megvilágítjuk azt, hogy az egynökségek számára mi a fontos ebben, eh, találhatnak ebben egy rövid indoklást, illetve ajánlásokat is megfogalmaztunk a levélben, remélem, hogy ezeket hasznosíthatják majd munkájukban. Ezt a levelet egyébként megtalálhatják a bejáratnál, illetve az interneten is elérhető. A mai napon kiemelném ennek a közös levélnek a legfontosabb elemeit. ENSZ ügynökségek vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy az EU tagállamai közösen veszik fel a harcot az ember csempészet, az ember kereskedelem ellen. Tudjuk, hogy az ember kereskedelem alapvetően ö, megsérti az emberi jogokat. Örülünk annak, hogy ez az irányelv tervezet megszületett, amelynek célja, hogy megelőzze az embercsempészetet, ezzel felvegye a harcot, illetve hogy védeni, támogatni és segíteni kívánja az áldozatokat. Komoly előrelépést jelent ez. Minden egyes erről a témáról szóló konferencián elhangzik az a vélemény, hogy holisztikusan kell megközelíteni ezt a témát, fontos a három P-s megközelítés, ahogy ez már itt is elhangzott úgy vélem, hogy ez kitűnő alkalom az Európai Unió számára, a tekintetben, hogy ez a holisztikus, meg, ezt a holisztikus megközelítést alkalmazza. Néhány, éppen, néhány nappal ezelőtt az ENSZ külön megbízottja, Joy Zeilo asszony, az emberi jogi tanácson elmondta, hogy az ember csempészetet, az ember csempészeti harcot mindenképpen emberi jogi megközelítéssel kell folytatni. Ennek a mostani bizottság javaslatnak vannak bizonyos korlátai. Csak akkor biztosít védelmet az áldozatoknak, hogyha bűnügyi nyomozás e, is kezdődött. Utalok itt a 11-es cikkre. Ugyanakkor mi azt szeretnénk, hogyha bármilyen áldozatot, hogy az áldozat, azt szeretnénk, hogy az áldozatok bármilyen körülmények között kérhessenek védelmet. Reméljük, hogy a parlament és a tanács közös munkájukban elérik azt, hogy ezek a korlátozások kerüljenek ki a szövegből. Nagyon fontosnak ítéljük azt, hogy az irányelv tervezett értelmében nem szabad visszatéríteni, visszautalni az áldozatokat hazájukba. Erre utal egyébként az 1951-es menekültügyi egyezmény, illetve az ember, Európai Emberi Jogi Karta, illetve a kiutasztatás, kiutasítás és kiadatásról szóló 19. cikk. Nagyon fontos lenne az, hogy senkit nem küldjenek vissza, semmilyen áldozatot ne küldjenek vissza a hazájukba. Ezért kérjük azt, hogy a úgynevezett non-refoulement elvet megjelenítsék az irányelv bevezetőjében, és hogy alkalmazzák az 51-es menekültügyi egyezmény kitételeit. Nagyon fontos az is, hogy egyedi módon mérjék fel, hogy az áldozatnak milyen védelemre van szüksége. Természetes függ ez attól, hogy mi a származási ország. Elképzelhető például az önkéntes hazaszállítás, de ez nem az egyetlen lehetséges megoldás. A menekült státusz megadása, vagy plusz védelem szintén, le, szintén lehetséges megoldást jelenthet áldozattól függően. Nagyon fontos lenne az is, hogy nemzeti eljárási minták vagy szabványok léteznének, ez mindenképpen fontos lenne az áldozatok felderítésénél, az áldozatok segítségénél, támogatásánál. Itt a tízes cikkre utalok. Az alapjogi ügynökség képviselője már kimutatta azt, hogy milyen nagy szükség van egy ilyen egységes eljárásba, vagy egy eljárásra, vagy egy eljárási mintára a tagállamokban. 2009. októberében a menekültügyi, ez menekültügyi hivatal kiadott egy tanulmányt, és ez alap, ebben arra, arról szól, hogy nagyon sok államban nincs meg ez a mechanizmus, illetve nem nincsen kiegészítő jellege az áldozatvédelemnek, illetve a nemzetközi védelmi rendszereknek. Ezért szeretnénk azt, hogyha a bűnüldöző és a menekülügyi szervek szorosabban együttműködnének. Képzéssel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő különböző szakembereket képezzék. Utalok itt a határőrök képzésére, a bírók, a munkaügyi felügyelők, a szociális és egészségügyi munkások képzésére. Nem elégséges az, hogyha kizárólag a rendőröket képezzük, vagy kizárólag a szociális munkásokat. Nagyon fontos még az ingyenes jogi tanácsadás, hogy a legelső pillanattól kezdve az áldozatok ezt igénybe vehessék. Hangsúlyozom, hogy ingyenes jogi tanácsadásról van szó, és fontos, hogy ez gyakorlatban is megvalósítható legyen. Az áldozatok sokszor képtelenek értelmesen összefoglalni, vagy értelmesen előadni az esetüket, ha nem segíti őket egy jogász. Tehát minőségi, ingyenes jogi szolgáltatásra, jogi segélyre van szükségük, amint kiderül egy szeméről, hogy ember csempészet, vagy ember kereskedelem áldozata, ez mindenkinek az érdeke. Így az is elérhető, hogy az áldozatok önkéntesen vegyenek részt, a, illetve segítsenek a bűnöldözésben és a nyomozásban. Nagyon örülünk annak, hogy az hogy a tervezet értelmében az áldozatokat nem lehet büntetni, nem lehet felelősségre vonni azért, hogy áldozatok, hogy embercsempészet áldozatai lettek. Szeretnék itt utalni arra az ENSZ dokumentumra, mely szerint az embercsempészet áldozatait nem lehet azért felelősségre vonni, hogy illegálisan léptek be egy országba, vagy illegálisan tartózkodnak ott, vagy illegálisan vállalnak munkát, hogyha ez az ember kereskedelem vagy az ember csempészetnek tudható be. Mi azt kérjük, hogy ez minden esetben kötelezően érvényes legyen, tehát soha ne lehessen üldözni vagy felelősségre vonni egy szemét, hogyha ember kereskedelem áldozata. Nos, ezzel kapcsolatban szintén figyelmükbe ajánlom az, az ENSZ ügynökségek közös levelét. Most arról szeretnék beszélni, hogy a nemi kérdéseket is ki kell világítani ebben a megközelítésben. Nagyon sok probléma ilyen nemi természetű, ugyanakkor a jogszabályok nem különböztetik meg a férfiakat és nőket. A, férfi, a nők és a lányok sokkal jobban megszenvedik magát a csempészetet, a férfiak viszont sokkal nehezebben jutnak hozzá, vagy férnek hozzá a segítő programokhoz. Kérem, hogy ezeket a szempontokat is vessék fel a jogszabályokban, illetve nagyon fontos az is, hogy az összes érintett fél olyan képzést kapjon, amelyben ezek a szempontok szerepelnek. az is nagyon fontos, hogy a különösen sebezhető személyekre utaljon a szöveg, és jó lenne, hogyha a különösen sebezhető személyek definíciójában szerepelne a nemi kérdés. Most a monitoring és az adatgyűjtés témájára térnék rá. Úgy vélem, hogy ez az irányelv tervezet kitűnő lehetőséget az EU-nak arra, hogy kötelezővé tegye a tagállamok számára a szisztematikus és harmonizált adatgyűjtést. Nagyon jó ötletnek tartanám, hogyha nemzeti adatgyűjtési megbízottakat hoznának létre. Ezt kiegészítve úgy véljük, hogy az Európai Unió számára egy Európai Uniós emberkereskedelemmel vagy embercsempészettel foglalkozó megbízott fölállítása is jót tenne. Ez mindenképpen elősegíteni azt, hogy a tagállamok harmonizált módon lépjenek föl, illetve ez mindenképpen látható és hatékony munkát jelentene. Tisztelt elnök asszony! Mindenképpen le kell szögeznem azt, hogy a gyermekek, a gyermek áldozatok védelme mennyire fontos számunkra, és örülünk annak, hogy ez szerepel az irányelvtervezetben. Arra kérjük a parlamentet és a tanácsot, hogy próbáljon hosszú távú megoldásokat keresni a gyermekáldozatok számára. Ez lehet a társadalomba való integráció, vagy akár származási országukban a családegyesítés. A kísérlet nélküli kiskorokra vonatkozó cselekvési terv például azt írja elő, elő hogy a gyermekáldozatok nagyobb támogatásra, támogatására van szükség. Köszönöm szépen, nem szaporítom, nem szaporítom tovább a szót. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy valóban nagy nyomásnak vannak két éve az utolsóként hozzászól előadók, de azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon fontos, hogy mindenkit meghallgassunk, mindenki megkapja a szót. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy beszéljen. Most megkérem Mats Bowson úrat, aki a svéd kereskedelem elleni egységnek a vezető. Kérem szépen, öné a szó. Köszönöm szépen. Számomra ez egy nagyszerű lehetőség, hogy rendőrként a svédországi Göteborgból beszámolhatok a munkánkról, Általában este éjszaka dolgozom, és nagyon jó lenne, ha egy pár éjszakát velünk töltenének, velünk együtt eljönnének a különböző klubokba, bárokba, egy kicsit megismernék az éjszaka életet és az emberkereskedelmet. Szerintem mindenkinek ez nagyon hasznos tapasztalat lenne. De természetesen most nem sok időm van, kevés időm van, igyekszem akkor a lényegre rátérni. Hét éve dolgozom ezen a területen, és úgymond dirty business, ez egy nagyon mocskos ügy, nagyon piszkos tevékenység, ha úgy tetszik. Dánia, Norvégia, Németország, Hollandia, Olaszország, velük együtt működtem, minden ország képviselővel tudtam beszélni, kollégákkal, és nagyon-nagyon érdekesek voltak ezek a tapasztalat és eszmecserék, hiszen valóban az ember azt gondolja, hogy egy világos képet alakíthat ki arról, hogy mi is rejlik az ember kereskedelem mögött, és ezekben az években, ezen beszélgetések során, kapcsán a következőt tanultam meg. Olyan országok képviselő van szó, ahol nagyon gyakran adnak el fiatal lányokat, fiúkat nyugatra, ahol az emberek gazdagabbak, megtanultam, hogy ez egyszerűen nem lehet, hogy valakit eladunk, megvásárolunk azért, mert van pénzünk. Azért, mert ezekkel a fiúkkal, lányokkal szexuális viszont akarunk kialakítani, vagy munkaerőre van szükségünk, vagy úgy gondoljuk, hogy mert van pénzünk, mindenkit megvehetünk. Úgy, úgy nem lehet elfogadni, hogy valaki gyerekeket szeretne, de nincs saját gyereke, akkor azt gondolja, hogy bárkit megvehet. Ez egy súlyos probléma. Az ősszel foglalkoztunk ezzel a témával, és láttuk azt, hogy felvehetjük a kapcsolatot az emberrablókkal. Az ember ki... Tehát van olyan, hogy egyszerű állampolgárok felveszik a kapcsolatot az emberrablókkal, kiválasztják az általuk szimpatikusnak talált gyermeket, és megvásárolják. Tényleg tudom, hogy kevés időm van, nem szabadna tovább szaporítani a szót. Kicsit brutális dolog az, hogy le kell rövidíteni a mondandómat, de hát ez van. Nos, a rendőrségnek két célja van, hogy sikeresen lépjen fel ezzel a jelenséggel szemben. A célunk az, hogy megtaláljuk az elkövetőket. A második cél, hogy az áldozatoknak, a nőknek, férfiaknak, kisfiúknak, kislányoknak biztosítsuk azt, hogy jobb életet teremtsünk szociális önkéntes szervezetekkel együttműködve. Ami a szerveződést, a szervezetet életi, fölfele és lefele is kell rugnunk, úgymond. Tehát azokat is le kell kapcsolnunk, akik szervezik az egészet, és azokat is, akik tisztában vannak azzal, hogy milyen forrásból érkező szolgáltatást vesznek igénybe. A prostitúciónál látjuk azt, sokszor a vásárló, az ügyfél, a fogyasztó megveszi a szolgáltatást, mert ahhoz van kedve. Szeretnék a tanúprogramról is szólni. Ez egy kiváló eszköz, talán legjobban egy példával tudnám szemléltetni, hogy mi is ez a tanúprogram. Két-három orosz kislányról, illetve egy nigériai kislányról van szó. Tudjuk, hogy hol laknak. És akkor bizonyítékokat tudunk összegyűjteni, és kiválaszunk egy időpontot, amikor fellépünk. Amikor úgy érezzük, hogy elég bizonyítékunk van, akkor akcióban lépünk. Felveszük a kapcsolatot a szociális hivatallal, attól is függ persze, hogy hány évesek a fiatal gyerekek, vagy tehát lányok vagy fiúk. Meg kell nézni, hogy milyen igényeik vannak, milyen helyzetben vannak, és egyfajta védett lakóhelyet biztosítunk számukra. És együttműködünk ezekkel a fiatal tanúkkal, ez esetben már tanúknak nevezhetjük őket. És aztán természetesen az érintetteket nem lehet bezárni. Áldozatokról van szó. Először a rendőrségen van az első kihallgatás, ahol megkérdezzük, hogy mi a nevük, hány évesek, hova valók, hogy hívják azokat az embereket, akik abban a lakásban élnek, ahol ők, és hogy miért vannak ott, miért vannak Svédországban. Tehát az első kihallgatás során nem kérdezzük meg, hogy hogy, hogy rabolták el őket, hogy hogy adták el őket, hogy szex áldozatok vagy kényszermunkások, hanem általában nem az első körben kérdezünk rá ezekre a kérdésekre, mert az áldozatoknak meg kell kívülről tanulniuk egyfajta sztorit. Éppen ezért meg sem kérdezzük az elején. Ha valakiben bíznak ezek az áldozatok, akkor az önkéntes szervezeteknek inkább nem, nem felénk tanúsítanak nagy bizalmat. Éppen ezért először időt akarunk nekik adni, a fiatal áldozatoknak, tanuknak, meg akarjuk őket hallgatni, megpróbáljuk felépíteni a bizalmat köztünk, Általában kislányokról van szó, fiatal lányokról. És azt akarják tőlünk sokszor, hogy furikázzunk velük, és fényképezzük le őket, állatkertben vagy játszótéren, hogy képeket tudjanak hazaküldeni, hogy azt lássák otthon, hogy jó dolguk van. Hogy gyerekeket végigviszük Göteborgon, lefényképezzük őket a Vidám parkert, az állatkertben, beszélgetünk velük a családjukról, a testvéreikről. Aztán lemegyünk értük az új lakóhelyükön, és akkor azt mondjuk, hogy holnap egykor jövünk, elmegyünk kávézni, és nem beszélünk a prostitúcióról általában. Nagyon okos, dörzsölt fiatalok. Tudják, hogy miről van szó, és hát ezért időbe telik, mire bizalmat tudunk felük kialak, vagy mm, tudunk építeni. Öm, nagyon jó, azt mondhatjuk, hogy igen, én már voltam Oroszországban, megmutatnak egy pár képet, tehát így lassan-lassan rábírjuk őket arra, hogy meséljenek az életükről, nagyon-nagyon lassan lehet közelükbe férkőzni, úgymond. Amikor az első mosolyon meg ajándékoznak, onnantól lehet már arról beszélni, hogy kialakult egyfajta bizalom. Sokszor az egész küzdelem talán reménytelenek tűnik, de szerintem nem. Szerintem nagyon sok esetet meg tudunk oldani. Sokkal több esetet megoldottunk, mint eredetileg gondoltuk, ezzel a türelmes megközelítéssel. Aztán kérdezzük meg a szexuális szolgáltatásokra vonatkozó kérdést, tesszük fel. Erről már szóltok, volt egy eset 18 orosz kislányt eladott egy szervezet, és a, egy olyan orosz nőt hívtak fel, aki alig tudott svédül, itt én vagyok, van egy új lány, ebben és ebben a, a, a, a nyilvános házban, és akkor azt kérdezi az ügyfél, hogy hol vehetem meg ezeket az urányokat, hogy fizessek. És akkor majd a parkolóban, aki elviszi ezeket, a lányokat, majd neki fizetsz, és azt kérdezi az ügyfél, hogy már mit csináltok fel ők, és mondja az orosz nő, igen, de azért sérülésmentesen hozt haza őket. Ez a férfi, aki telefonált ennek az orosz nőnek, tudja jól, hogy az emberkereskedem áldozatairól van szó, tudja, hogy ezeket a lányokat így csempészték be az országba, de tök mindegy, ő ezeket a lányokat megveszi, ezeket a szolgáltatásokat, Számunkra ez egy igazi bizonyíték, ez a telefonbeszélgetés. Aztán ezt az embert felhasználjuk tanúként mert elmondja esetleg, hogy ezt, ezeket a lányokat itt és itt vásároltam meg, ezeknek ennyi és ennyi lányuk van, ezzel gyakorlatilag Tehát sokszor ez a közvetítő uh, kiáll a kislány mellett, amennyiben elárulja a bűnszervezetet. Aztán azt korlátozott időre szóló tartózkodási engedélyt kérvényezünk, maximum 6 hónapot tartózkodhatnak Svédországban, így aztán ugye eközben lehet a kihallgatást megszervezni, orvosi segítséget kapnak, ha szükségük van erre, szociális terápiát is kaphatnak, ha szükségük van erre, kapnak egy kis pénzt, hogy valamit el tudjanak vásárolni, nem sok pénz ez, amit kapnak, egy kis zsebpénz, és ebben az időszakban végig gondolhatják, hogy mit akarnak kezdeni az életükkel, egy kis időt kapnak. Mert van olyan, hogy a lányoknak ide, időre van szükségük arra, hogy leváljanak az emberkereskedőkről egy kis távolságot nyerjen meg. Már említették azt is, hogy mm, jó lenne, hogyha ö, kellemetlen, vagy ellenséges, vagy nehéz feltételeket teremténnének az emberkereskedők számára, hogy ne tudják ezt. Sokszor ilyenek mondanak, hogy fuck the police, fuck the Swedish law, tehát mindenhova elküldik a svéd rendőrséget, tehát Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy az elnök asszony. Azt hiszem egyetértünk azzal, hogy nagyon hasznos és fontos lenne egy éjszakai műszakot eltölteni önnel a Göteborg utcáin. Most azt szeretném megkérdezni az előadókat, hogy maradjanak velünk. Még két kolléga fog szót kapni a Nemzetközi Büntetőbíróságtól, illetve az EBSZ-től. Kuno G. Tafuszer és Maria Grazia Gian Marinaro. Kérjük, hogy jöjjenek fel az elnöki pulpitusra. Ja, ja. Jó. want to organize again. Hm? It's okay. Thank, you very much. Köszönöm szépen. Most a két eh, záró előadás következik, és aztán lesz még néhány percünk a vitára. És ezzel próbáljuk majd eh, lezárni a mai szemináriumot. Megadom a szót G. Tarfuszernek, bíró, a Nemzetközi Büntetőbíróság bírója, és kérem önt, hogy a záró szavakat mondja el. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a meghívást. Az ICC és e, ennek az alapszabálya e, nem kerül megemlítésre az Európai Parlament 2010. E, február 10-i állásfoglalásában nem kerül megemlítésre a preambulumában, de mégis röviden elemezném az ICC emberkereskedelemre vonatkozó szövegét. Itt tehát a válasz arra a kérdésre, hogy az emberkereskedelem az ICC eh, igazságszolgáltatási hatásköre alá eh, kellene tartozzon, eh, kevésbé egyértelmű, mint ahogy ez tűnik. Egyrészt az emberkereskedelem szó szerint nem szerepel bűncselekményként az ICC alapszabályában. De mellett, hogyha megnézzük azoknak a cselekményeknek a listáját, amelyek az, emberiség, az emberiség elleni bűncselekményt merítik ki, a 7.1-es cikk szerint olyan cselekményeket találunk, amelyek hasonlítanak, de mégis mások, mint e-, az emberkereskedelem. A 7.1.c kriminalizálja a rabszolgasorban tartást, a 7.1g ez hasonlóan rendelkezik a szexuális rabszolgaságról, vagy pedig bármilyen más szexuális erőszakról, amely hasonló súlyosságú, vég az idézetnek. Végül a 7.1.k cikk klauzula generalist határoz meg azzal, hogy a bűncselekménye, emberiség elleni bűncselekményekbe beleveszi az idézett minden más hasonló cselekményt, amelyek nagy szenvedést vagy nagy, komoly testi, mentális vagy fizikai sérülést okoznak vége az idézetnek, ezért ennek során a cselekményt sokkal inkább a a következményei határozzák meg, mint a magatartás. Másik oldalon az emberkereskedelem szerepel ugyanebben a hetes cikkben. Gyakorlatilag a második bekezdés bizonyos szinten tisztázza azt, hogy mit értenek az egyes bekezdésben felsorolt magatartási formákon. Különös tekintettel a 7.2.c pont az 1926-os rabszolgaságról szóló egyezményt visszatükrözve tisztázza azt, hogy a rabszolgasorban tartás azt jelenti, hogy az e, tulajdonjoghoz kapcsolódó e, jogok egyikét vagy mindegyikét gyakorolja egy személy, mégpedig az emberkereskedelem során is, különös tekintettel a nőkre és a gyerekekre. Emellett a bűncselekmény, bűncselekményi elemek, ez egy dokumentum, amely segít idézőjelben a bíróságnak abban, hogy interpretálja és alkalmazza az alapszabályt, megállapítja, megállapítja azt, hogy a rabszolgasorban tartás bűncselekménye akkor létezik, hogyha az elkövető a tulajdonjoghoz tartozó jogok egyikét vagy mindegyikét gyakorolja egy vagy több személyen, kereszt, személyen. legyen szó megvásárlásról, eladásról, kölcsönadásról, e, személyek vásárlásáról van itt szó, e, vagy pedig hasonló szintű szabadság megvonást gyakorol egy személyen. Van még egy lábjegyzet is, amely az Elements of Crimes dokumentumot egészíti ki, és ezen jogi eszközök mind léteznek, de ez az Element of Crime dokumentum próbálja megmagyarázni, hogy ezek mit jelentenek. A 11-es számú lábjegyzet azt mondja ki, hogy az értelmezés szerint a leírt magatartás ebben az elemben magába foglalja a személyke, az emberkereskedelmet, különös tekintetlen a nő és gyermekkereskedelmet. Ugyanez a megfogalmazás való, jelenik meg az Elements of Crimes dokumentumban a e, szexuális rabszolgaság bűncselekménye leírása esetében. El kell mondanom azt is, hogy hogy az felsorolt magatartási formák a hetes cikkben akkor jelentenek emberiség elleni bűncselekményt, hogyha egy széleskörű és szisztematikus támadás részeként követik el őket a civil társadalom ellen ezen támadás tudatában ami az igazságszolgáltatás és a kiegészítő jelleget illeti. Mind a az alapszabály, mint pedig az nemzetközi eh, eszközök a rabszolgasorban tartásra, illetve az emberkereskedelemre eh, utalnak, eh, olyan magatartásként utalnak rájuk, amelyek összefüggnek. Azonban hogy milyen kapcsolat van a kettő között, abban különbözik az alapszabály és az, és az nemzetközi eszközök. Az alapszabály szerint a az, az emberkereskedelem olyan magatartásforma, amely rabszolgasorban tartáshoz vezethet, míg a nemzetközi eszközök úgy utalnak a rabszolgasorban tartásra, hogy ez vezethet emberkereskedelemhez. Tehát az emberkereskedelem szűkebb, mint a rabszolgasorban tartáshoz. Alapszabály szerint fordítva, a nemzetközi eszközökben pedig a fordítottja ennek az igaz. Tehát csak részben fedik egymást ezek a magatartások, ezek az aktusok, és ennek nemzeti és nemzetközi szinten hatása lehet az igazságszolgáltatás gyakorlásának a koordinációjára. Ahogy önök is tudják, a eh, Nemzetközi Büntetőbíróság igazságszolgáltatásának a gyakorlását a kiegészítő jelleg eh, eh, irányozza, vagy határozza meg. Az alapszabály preambulumban azt mondja ki, hogy az államoknak a, a feladata az, hogy nyomozást folytassanak, vádat emeljenek a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekményekben, és az a bíróság csak akkor lép be ebbe a folyamatba, hogyha az adott állam nem hajlandó vagy nem képes megtenni a vádemelést. Egyértelmű, hogyha egy magatartás forma vagy egy aktus öm, szűkebb értelemben a rabszolgatartás, rabszolgasorban tartás szűk definíciója alá tartozik az ö, alapszabály szerint. A Nemzetközi Büntetőbíróság igazságszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik, és ha kiegészítő jellegre vonatkozó szabályok érvényesek. Mi van akkor azonban, hogyha nem rabszolgasorban tartás, hanem más magatartásforma, amely egyébként emberkereskedelemhez vezet, Eh, amely a, ezen bűncselekmény szélesebb körébe tartozik a nemzetközi eszközök szerint. Két, ezen területen két megközelítést lehetne eh, folyta, eh, alkalmazni. Egyrészt mondhatnánk azt, hogy az emberkereskedelem, ahogy az alapszabály meghatározza, ahogy erről rendelkezik, széles körben meghatározott eh, magatartás forma vagy aktus a nemzetközi eh, eszközök eh, keretében. A másik oldalon a szigorúbb megközelítés szerint egy, egy bármilyen aktus, amely kívül esik az alapszabály, szűk definícióján kívül esne az ICC igazságszolgáltatási hatáskörén is. Ez az végkövetkeztetést, ezt a végkövetkeztetést támogat, támasztaná alá a támasztanák alá az inkriminációs rendelkezések szűk értelmezése. Legalább egy rendelkezés az alapszabály szerint a szoros együttműködést támasztja alá, és ezt irányozza elő a nemzeti és a nemzetközi igazságszolgáltatás között a az emberkereskedelemben is. Mi pedig a 93-as cikk 10-es pontjáról van szó, amely azt mondja, hogy a bíróság együttműködhet az államokkal, nem csak az ő igazságszolgáltatásai szerint bűncselekményt jelentő magatartási formák elleni fellépés esetén, esetében, hanem olyan aktusok esetében is, amelyek az adott állam nemzeti joga szerint súlyos bűncselekménynek számítanak mivel nincsen kétség afelől, hogy az emberkereskedelem akár szerepel az alapszabály interpretációjában, akár nem, súlyos bűncselekmény minden típusú osztályozás szerint egyértelműnek tűnik, hogy a Nemzetközi bíróság azon intézmények csoportjához tartozik, amelyeket, amelyek a front vonalban vannak az egyik legnagyobb csapás elleni harc során, mégpedig az egy olyan bűncselekményről van szó, amely az emberiség lelki ismeretét terheli. Így tehát a bíróságra, illetve annak alapszabályára való utalás az felsorolt eszközök között a különböző nemzetközi eszközök preambulumában nyilván nem lenne helytelen. 25 éves olaszországi ügyészi gyakorlat után megtanultam, hogy minden szintű együttműködés és minden típusú intézmény közötti együttműködés alapvető jellegű minden típusú bűncselekmény elleni harcban. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Most még egy utolsó előadónk van. Maria Grazia Gianmarinaro, az EBSZ e emberkereskedelmét felelős képviselője volt tanácsadó. Kérem szépen. Um, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani a két szakbizottságnak, hogy megrendezte ezt a szemináriumot, és meghívott rá engem is. Mi um most néhány szóban elmondanám, hogy mi is a munkám. Az EBESZ-nek ezt az emberkereskedelemmel foglalkozó posztját, tehát külön megbízott és koordinátori posztját 2000-ben eh, állították fel. Nagyon erős a mandátumunk, mert mind az 56 eh, tagállamunk támogatja ezt, és mindenképpen holisztikus és emberi jogon alapuló megközelítést kell alkalmazni. A, a politikai, ö, eh, emberi, környezetvédelmi és ö, ö, katonai szempontokat foglal magában az EVESZ mandátuma, de én alapvetően emberi, jog, emberi kérdésekkel, emberi jogi kérdésekkel foglalkozom. Szakmai segítségnyújtás, szak, szakmai tapasztalat átadása, a feladatunk így segítjük a kormányokat az emberkereskedelem elleni harcban. Kutatásokat is végzünk, országértékeléseket, és szeretnék arra is utalni, hogy az emberi, emberkereskedelem elleni szövetkezetnek is mi adunk otthon, ebben civil szervezetek és állami szervezetek is helyt kapnak. Jövő héten kerül majd sor ennek a szövetségnek a legújabb konferenciáról. Ez azzal foglalkozik, hogy a háztartási alkalmazottak nak milyen a sorsa, sokszor az ember csempészet, ember kereskedelem áldozatai háztartási alkalmazottként tevékenykednek. Munkám során én a munkaügyi, vagy munkával kapcsolatos kihasználásra szeretnék koncentrálni. A szexuális kizsákmányolással kapcsolatban egyébként már nagyon komoly erőfeszítések történtek, de a munkával kapcsolatos területet még nem igazán tárták föl. Nézzük például a mezőgazdaság, az élelmiszerfeldolgozás, az építkezés, a halászat és a háztartási alkalmazottak területét. Ezeken a területeken hihetetlenül nagy mértékben tapasztalunk emberkereskedelmet, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy azt korábban véltük. Úgy gondolom, hogy kétségtelenül nagy erőfeszítéseket tett a nemzetközi közösség, a kormányok, hogy az embercsempészet ellen fellépjenek ugyanakkor ezt összesen hasonlítható azzal, hogy milyen nagy léptékű ez a jelenség. Úgyhogy kötelességünk, hogy sokkal több áldozatot felleljünk, hogy fellépjünk az ember csempészek, emberkereskedők ellen. És az Európa szakértőjét, Harvey urat ismétlelném, az emberkereskedelem még, még, mindig egy sokkal, még mindig egy viszonylag kevés kockázata járó tevékenység. Ha megnézzük a, elvégezzük a költség-haszon elemzést, akkor az emberkereskedelem sokkal jövedelmezőbb és kényelmesebb, mint sok más bűn, bűnügy elkövetés. És a tapasztalat is azt mutatja, hogy az ember kereskedelem táplálja az egyéb illegális tevékenységeket, terrorizmusra gondolok, kereskedelemre és erre már utalt az ILO szakértője is. Erről van tehát szó, és ahogy Harvey úr mondta, azt kell elérnünk, hogy a tagállamokban emberkereskedelem ellenes legyen a hangulat, illetve hogy segítsük az áldozatokat. A tapasztalat alapján azt mondhatjuk el, hogy a két dolog szorosan kapcsolódik egymásra. Az áldozatok védelme emberi jogi szempontból alapvető előírás. Néhány tagállam és EBESZ, néhány EU tagállam és EBESZ tagállam tapasztalat alapján az is bebizonyosodott, hogy ez a leghatékonyabb módja az embercsempészet vagy emberkereskedelem elleni harcnak. A svéd kolléga említette, hogy hasznos lehet a bizalomépítő megközelítés is. Ezt is szívesen vehették az áldozatok. Mindehhez az szükséges, hogy megfelelő szakpolitikákat alakítsunk ki, képzés is kell hozzá, a bűnöldözési munkatársak esetében, illetve szoros együttműködése van szükség a bűnüldözés, bűnüldöző szervek, illetve a civil szervezetek között. Most néhány szót szólnék az Európai Bizottság irányelv tervezetéről. Nagyon örülünk ennek a bizottsági javaslatnak. Örülünk annak, hogy holisztikus megközelítést alkalmaz, illetve, hogy innovatív intézkedéseket foganasít, ez még az Európa tanácsi, ez még Európa tanácsi léptékkel is úgy gondolom, hogy nagyon újszerű és úttörő jogszabály. Ennek az irányelv tervezetnek az egyik leginnovatívabb előírása az, hogy az áldozatot attól a pillanattól kezdve védeni kell, amint bizonyíték vagy jelek utalnak arra, hogy emberkereskedelem áldozata volt. Tehát bizonyítékok még nem szükségesek ahhoz, hogy áldozatnak ö, tekintsük, hanem bármilyen jel elegendő ennek feltételezésre. Tehát itt egy feltételezésről van szó, hogy a szoba forgó személy emberkereskedelem áldozata lesz. Lett. Sokszor a felelős szervek csak akkor kezdik el az áldozat segítését, hogyha van valamiféle bizonyítékuk. Itt viszont arról van szó, hogy egy ilyenfajta protektív, protektív politikát kell alkalmazni az összes olyan helyzetben, amikor gyanítható, vagy feltételezhető a e, emberkereskedelem, vagy a kizsákmányolás. Elműtelt az előttem szóló a e, munkaügyi felügyelőkre is, hiszen elképzelhető, hogy a munkahelyeken föl lehet teríteni, hogyha valaki emberkereskedelem áldozata lett, illetve a bevándorlók esetében is sokszor vagyunk annak a tanúi, hogy a, a migránsok, illegális bevándorlók várják a kiutasítási parancsot. Ekkor derül ki sokszor, hogy a bevándorlók emberkereskedelem áldozatai. Az irányelv egyik fontos tartalma az, hogy minden körülmények között biztosítani kell az áldozatnak a védelmet és segítségnyújtást. Tehát az imént említettem azt, hogy attól kezdve kell segítséget és védelmet biztosítani az áldozatnak, hogyha feltételezhető, hogy ember kereskedelem áldozata. A tanács tegnap hozott nyilvánosságra egy szöveget, és ebben aggodalomra okot adó korlátozásokat olvashatunk, tehát, hogy a segítségnyújtást korlátozzák. Én arra kérem az európai parlamenti képviselőket, hogy próbálják meg kiavítani ezt a hibát. És világos iránymutatások alapján szögezzék le, hogy semmilyen feltételhez nem köthető a segítségnyújtás. Két másik témára is szeretnék kitérni. Két olyan témáról van szó, ahol az Európai Parlament sokat segíthetne abban, hogy a tanács tegnap nyilvánosságra hozott szövege javuljon. Ez a harmadik országok igazságszolgáltatása, az lenne az egyik téma. Bűnügyi csoportok végzik az emberkereskedelmet, ugyanakkor ezek nem a hagyományos szervezett bűnözési szervek, vagy csoportok, tehát nem olyan csoportokhoz köthető ez, mint a dél-olasz szerveződések, nem, maffiákról van szó, arról van szó, hogy ezek a, ezek a szervezett bűnöző vagy emberkereskedelmi bandák a célországban fejlesztik ki hálózatukat, itt zsákmányolják ki az áldozatokat. Tehát, ez, tehát arról van szó, hogy külföldi bűnözők telepednek meg egy tagállamban, ott folytatják bűnügyi tevékenységüket, és ezért gondolom azt, hogy kötelezővé kéne tenni azt, hogy ne harmadik országokban történjen az igazságszolgáltatás. Hol lehetne még javítani? Ez a jogi képviselet, illetve a jogi tanácsadás kérdése. A jogi tanácsadásra, segítségnyújtásra attól fogva van szükség, hogy gyanítjuk, hogy egy személy emberkereskedelem áldozata lesz. Vagy lett. Fontos, hogy a bűnügyi nyomozások, illetve eljárások alatt is jogi tanácsot kapjon, kapjon az áldozat ingyenesen, illetve hogy lehetőséget nyújtsunk arra, hogy kárpótlást kapjon az érintett személy, különös tekintettel a gyermekekre és kiskorúakra. Elhangzott ma az, azt hiszem Szilvia Kosztától, hogy Reméljük, hogy a tartózkodási engedélyekről szóló irányelv, a 81 per 2004-es irányelvről van szó, tehát reméljük, hogy ezt az irányelvet is előbb-utóbb, sőt mi hamarabb felülvizsgálják. Sok szakértő utalt arra, hogy Számos alkalommal az áldozatoknak nincs lehetősége arra, hogy együttműködjenek a bűnözési szervekkel és hatóságokkal. A letelepedési engedélyt az irányelv értelmében az, alap, az szerint ítélik oda az áldozatnak, hogy együttműködik-e a bűnözési szervekkel, és ez komolyan, komoly nehézségeket gördít a folyamat elé. Úgy vélem, hogy nem szabad a két dolgot összekötni, nem szabad az együttműködéstől függővé tenni a tartózkodási vagy letelepedési engedélyt. Figyelembe kell venni tehát az, a rendelet migrációs szempontjait is. Utalnék még a monitoring eljárás fontosságára. Az EBS e és az EU intézmény építés témájában nagyon komoly munkát végez, itt a nemzeti megbízottakra, vagy tagállami megbízottak intézmények felállítására gondolok. Remélem ez ügyben a bizottság is proaktív lesz majd. Nem fogom elismételni azt, ami a gyermekek jogáról elhangzott, tehát hogy prioritásként kezelni a gyermeki jogukat. Örülünk a bizottsági közleménynek, illetve a kíséret nélküli gyermekekről szóló tanácsi következtetésnek. Véleményem szerint ez ügyben a napi gyakorlatot meg kell változtatni, nem lehet előfeltételezések alapján dönteni, hogy ha egy gyermek sorsáról van szó, mindig azt kell figyelembe venni, hogy a gyermek érdeke hogy mi a gyermek érdeke, a gyermeknek biztosítani kell a független jogi képviselőd. A szülőktől elválasztott vagy kísérlet nélküli gyerekről mindig elképzelhető, hogy emberkereskedelem áldozata, ezért kell hosszú távú megoldásokban gondolkodni. Köszönöm szépen. Thank you very much. I think the... Nagyon szépen köszönöm. Az a helyzet, hogy nincs időnk a vitára, azt szeretnénk javasolni mindkét bizottság tagjai számára, a FEM és a LIBE tagjainak azt szeretném mondani, hogy írásban benyújthatnak kérdéseket, és azt tehetjük, hogy odaadjuk ezeket a kérdéseket az előadóinknak, és megkérjük őket, hogy adjanak majd válaszokat ezekre a kérdésekre. Nem tudom, hogy ez a pár perc, ami még maradt, elegendő lenne ennyi kérdésre. Szerintem nagyon sok kérdésünk van, sok megjegyzésünk. Nagyon szépen köszönöm minden előadónknak. Pár percünk van, Bauer Edith, aki a társjelentéstevő, ő kapja meg a zárszót. Valahogy próbált meg lezárni az ülést, ezt a nagyon gazdag délutáni ülés szakot. Egy egész hosszú listát írtam föl, hogy mi mindent kellene elmondani, ehelyett eh, szeretném megköszönni minnyájuknak, akik, akik kitartottak, kollégáknak és az előadóknak egyaránt. Én azt hiszem, hogy akkor, amikor a szeminárium programját terveztük három, három és fél órára, úgy gondoltuk, hogy ez rettenetes hosszú idő. Én úgy érzem, hogy osztozunk abban az érzésben, hogy, hogy még lenne miről beszélni, még nagyon sokáig lenne miről beszélni, de sajnos minden idő véges. Én azt szeretném elmondani, hogy a nyilvánvalóan, nyilvánvalóan több a kérdésünk most is, mint a válaszunk, de egyetlen egy dolog biztos, hogy tudatosodott bennünk jelentéstevőkben, hogy rettenetesen nagy a felelősségünk, hogy erről előrelépjünk. Ebben nyilvánvalóan segít az, hogy van egy európai egyezmény, amiről Lidia Er beszélt az Európa Tanács részéről, jó az is hogy van, van különböző jogalapunk a lisszaboni szerződésben de már mindjárt itt akadályba ütközünk mert a bizottsági jelentés a bizottsági javaslat bizonyos részeket kiválasztott másokat meg nem és ezek nem adnak elég támpontot arra hogy a prevencióra az áldozat védelmére összpontostson ez a javaslat annyira amennyire szükség lenne nyilvánvalóan van egy sor olyan feladat is ami meghaladja a törvényhozás feladatát és ez az ami, amiről steve harvey beszélt hogy nagy a tolerancia az emberkereskedelemmel kapcsolatban. ha a ház javtását úgy végzik el hogy olcsóbba kerül akkor hajlandók vagyunk behunni a szemünket hogy esetleg áldozatok végzik a, a javtást és az egész vonalon, a prostitúció vonalán különösen inkább szemet hunyunk a fölött, mint hogy, mint hogy bonyodalmakba keveredjünk. És nem egy olyan konferencián vettem részt, ahol, ahol a zárszó az volt, hogy mindnyájunk felelőssége az, hogy mit tudunk tenni, hogy valóban hatékonyan tudjuk-e fölvenni a harcot a, az emberkereskedelem ellen abban, hogy minnyáján felelősek vagyunk egy kicsit azért, hogy a a tolerancia csökkenjen, hogy ellenséges legyen, hogy ne fogadja el a közvélemény az emberkereskedelmet, abban, abban afelől nincs kétségem. Nekünk Hete asszonynal valószínű egy kicsikét nagyobb a felelősségünk, hogy olyan törvényt készítsünk elő, ami hatékony eszköze lesz az emberkereskedelmi emberkereskedelem elleni harcnak. Köszönöm szépen még egyszer az előadók munkáját, és az önök türelmét is, és az érdeklődést.